Kedves kollégák, úgy gondolom meg kell, hogy kezdjük az ülést. Szokás szerint németül fogom vezetni az ülést. Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit a mai ülésen. Még nem érkeztek meg túl sokan, legalábbis a képviselők közül de elég sűrű a napi rendünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy kezdjük el az ülést. Aki későn érkezik, az az ő baja, hogyha lemarad az ülés elejéről. Elnöki közlemények. Nem, sőt, ezelőtt el kell, hogy fogadjuk a napi rendet. Elfogadjuk a napi rendet, így ahogy javasoljuk. Van-e ellenvetés? valaki ki szeretné egészíteni a napi rendet, úgy tűnik, hogy nem, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem elnök közleményei. Tolmácsolás francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, észt, magyar, lengyel, bolgár és román nyelven áll a rendelkezésre. Szokás szerint az interneten keresztül lehet követni az ülésünket. Október 18-ai koordinátori ülés eredményeit minden és szakbizottsági képviselőnek elküldtük e-mailben. Hogyha nincs ezzel kapcsolatban módosítás, módosítási igény, akkor elfogadottnak tekintjük. Általános szervezési közleményeket követően sajnos egy fájdalmas ponttal kell, hogy kezdjem a máltai 53 éves újságíró Daphne Galiana Galicia, aki a korrupció ellen lépett föl, és határozottan részt vett a panamai papírokkal kapcsolatos tényfeltárásban is. Hétfőn aljas módon megölték ezt az újságírónőt. Úgy tűnik, hogy nem megy a tolmácsolás de most már működik. Fontos ez a téma. Az általános szervezési közleményeket követően egy szomorú ponttal kell, hogy kezdjem. Az 53 éves Mátai újságírónő Daphne Cariana Galicia a korrupció ellen harcolt, és aktívan részt vett a Panama papírokkal kapcsolatos tényfeltárásban. Hétfőn aljas módon őt meggyilkolták. Félelmetes, hogy egy Európai Uniós tagállamban egy ilyen esemény bekövetkezhetett. Nem csak az élet alázásra, hanem a sajtószabadság elleni támadás is ez a tisztázni kell, hogy mi történt, hogy követik ezt a bűncselekményt. Természetesen együttérzésünkről biztosítjuk az újságírón családját, úgyhogy egy perces néma felállással emlékezzünk rá. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm. Valószínűleg mindenki tudja már, október 13-án a volt francia kulturális miniszter Andrea Zolét kinevezték az UNESCO főtitkárának. Az UNESCO november 10-én fogja hivatalosan elfogadni ezt a megbizatást, illetve odaítélni a megbizatást. Szeretnénk gratulálni a szakbizottság nevében Azule asszonynak, és valamelyik következő ülésre majd szeretném őt meghívni, hiszen a, korábban az elődeivel is ezt megtettük. Sajnálatos módon nem örömteli az, hogy hogy az UNESCO-ból az Egyesült Államok kilép, ennek indoklása az, hogy az UNESCO mindig is Izrael ellenes volt, úgyhogy Izrael kilép az UNESCO-ból. A Kulturális Szakbizottsági elnökeként szeretném kifejezni azt, hogy sajnálatosnak tartom ezt a döntést, főleg egy ilyen időszakban, amikor a kultúra szinte fontosabb, mint bármikor máskor. Támogatni kell a kultúrát, a kultúra jelentősen hozzájárul a béke fenntartásához a világban, és hozzájárul ahhoz, hogy a kulturális örökségünket fönn tudjuk tartani. Az UNESCO-ból való kilépés az nem lehet opció, nem lehet alternatíva, hiszen nagyon sok munkát és jelentős munkát végzünk az UNESCO-n belül mit is jelent az, hogyha kilép egy tagállam az UNESCO-ból. Mi úgy gondoljuk, hogy az okokat kell megkeresni, és fel kell mérni, hogy hogyan lehetne az UNESCO-n belül ezeket a viharos vizeket megnyugtatni, eh, megszüntetni a feszültségeket, főleg egy olyan nehéz témakörbe, mint a közel-kelet. Az UNESCO-t inkább támogatni kellene, és nem kéne új szakadékokat kialakítani. Mi a konstruktív kritikus párbeszédnek vagyunk a hívei, úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb út. Majd egy ezt a majd amikor meghívjuk az UNESCO új főtitkárát, akkor remélem, hogy gyümölcsöző lesz a párbeszédünk. A Lux díjjal kapcsolatban biztos látták már, hogy kitették a plakátokat. A novemberi ülésen Strasbourgban döntünk majd a Lux díj odaítéléséről. 11. alkalommal szervezzük meg a Lux versenyt. Három film az esélyes. 120 BPM, Robin Campino, Franciaország, Sami Blokken Amanda Kammer, ez egy uh, svéd, norvég, dán kooperáció, és aztán egy uh, német, bolgár, osztrák kooperációs film. A három jelölt, a három film jelentősen eltér, a 120 szívdobbanás percenként az AIDS ellen emeli fel a hangot, hiszen azt, és azt követeli, hogy határozottabb legyen a kutatás, a megelőzés. Kánban is nagy figyelmet keltett ez a film. A Sammy Black egy lapföldi fiatal történetét mutatja be, aki minden nap találkozik a rasszizmus jeleivel. A Western pedig németek történetét mutatja be, egy vízerőműben dolgozó emberekről van szó, és az integrációval és a gazdasági bevándorlás témájával foglalkozik. 20 négy Európai Uniós nyelven megkapják majd a feliratozást ezek a filmek, ez a három film. A győztes, a győztes film természetesen uh, hírnevet fog kapni nemzetközi szinten. Uh, a Kulturális Szakbizottság nevében szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy nézzük meg ezeket a filmeket, biztos, hogy érdekes, jó filmeket fognak látni, és terjesztik a kollégák között is, hogy minél többen vegyenek részt a versenyen. A Kulturális Szakbizottság tagjainak az az előnye, hogy a filmekhez kapcsolódó pedagógiai leíráshoz is hozzáférnek, video on demandként is egy kód segítségével meg tudják nézni a filmet. A titkárságtól lehet kérni ezt a, a Klux titkárságától lehet kérni ezt a kódot, és a feliratozva is meg lehet már nézni a filmet a videó formájában. Azon túl pedig a Menohin térben is meg lehet nézni a filmeket, már meg is kezdődött a vetítés, november 6-ától 10-ig pedig szintén a zöld hét alatt is meg lehet nézni a filmeket. Októbertől decemberig tartanak a Lux filmnapok, több mint 120 helyen. A Lux film honlapján, www.luxprice.eu honlapon megkeresheti mindenki, hogy a legközelebbi moziban hol tudja megnézni a filmet. Az Amsterdami Múzeumban bemutatjuk majd a filmet, a 120 szívdobbanás percenként, utána vita lesz az alkotókkal, és online Twitter módon is lehet majd követni ezt a bemutatót. Hasonló bemutatóra kerül majd sor még 8 országban. November 9-én Brüsszelben a Western filmet mutatjuk be, Sami pedig 10-én egész Európában hasonló prezentációk lesznek, és a filmbemutatók után vitát is szerveznek az alkotókkal. Lehetőség lesz beszélgetésre is. Ne felejtsük el, hogy november 13-án kell szavazni, mindenki szavazhat a kedvenc filmjére, 13-a után már nem lehet szavazni, a szavazás online módon kerül megszervezésre november 14-én kedden kerül sor a diátadásra, plenárison Strasbourgban. A diátadás követően sajtókonferencia lesz, és egy szeminárium 28 tagállami újságírókkal, és egy koktél is, ahova mindenki meghívott. Következő napokban kapja meg mindenki a meghívót. Örülök annak, hogy több kolléga kihasználja ezt a lehetőséget, hogy megnézze a filmet, és így vitát lehet indítani, vitát lehet szervezni. Az Európai Unióban egyre több delegáció gondolja úgy, hogy a filmek lehetőséget biztosítanak a kulturális diplomácia megerősítésére. A Lux filmnapokat szervezünk három éve, és idén pedig már Washingtonban is sor kerül ennek a megrendezésére több nem európai ország is kérte, hogy megszervezhessék a filmek bemutatását. Ez egy jó jel. A Lux díjjal nagy figyelmet keltünk az egész világban, és egyre nagyobb a figyelem a Lux filmek irányában. Más ezzel a lehetőséggel felhívjuk a figyelmet eleve a filmkészítésre, meg nyílik a lehetőség kooperációkra is. És ebben a kontextusban szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a nézők jövő január 31-ig tudnak majd szavazni a kedvenc filmjükre, és a győztes film pedig a közönségdíjat fog kapni a Kárlovi Vári Nemzetközi filmfesztiválon kerül sor ennek az átadására. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézze meg ezeket a szép filmeket, válassza ki mindenki, melyik a kedvenc filmje, és szavazzon. Még egyszer mondanám, hogy november 9-én a Pákasszony, aki a Lux díj szervezőre, és Kepárt, aki az alelnök, és jó magam, egy találkozót szerveztünk azért, hogy politikai megállapodást tudjunk kialakítani a Luxdi jövőjére vonatkozóan. Bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy a szakbizottságban már több alkalommal egyeztettünk erről, beszéltünk erről a koordinátorokkal is. Hamarosan reméljük, hogy lesznek újdonságok, és természetesen mindenki tájékoztatni fogok erről. Bizonyára azt is látták, hogy néhány napja technikai problémáink vannak. A módosítóindítványok indítványok benyújtásának a rendszere se működik, és nem is lehet tudni, hogy a problémák mikorra oldódnak meg. Természetesen ennek következménye van a határidőkre és a módosítók benyújtásának a határidőjére, amint működni fog a rendszer, a módosító indítványok benyújtásának a rendszerre tájékoztatni fogunk mindenkit, és tájékoztatni fogunk mindenkit az új határidőkről is. A szolidaritás elve fényében, ugye Azért azt szeretném kérni, hogy eleve nagyon szorosak a határidők, úgyhogy kérek mindenkit, hogy kezdje el elkészíteni a módosító indítványokat, és ahogy megnyílik a lehetőség, és fel lehet ezeket tölteni a rendszerbe, addigra már legyenek kész. Pillanatnyilag Word dokumentumban tudnak dolgozni, és a, ha megnyílik a rendszer, akkor elég lesz csak átmásolni ugye a rendszerből feltöltéshez. Szeretném, ha így tudnánk időt megtakarítani, és szeretném azt elkerülni, hogy még egyszer módosítanunk kelljen a szavazás időpontját. Ezért azt szeretném kérni, hogy a technikai problémák miatt ne álljanak le a munkával, készítsék el a módosító indítványokat, és amint helyreáll a rendszer, akkor a lehető leggyorsabban föl lehet majd tölteni ezeket a módosító indítványokat. Természetesen mindenki tájékoztatni fogunk, amint újra működik a rendszer, és tájékoztatást fogunk adni az új határidőkről is. Végül, és ez valóban az utolsó közleményem, nem tudom, hogy itt van-e, de itt van. Sajnos el kell, hogy búcsúzunk Karjánsz Konttól, politikai tanácsadónktól, utoljára ül itt a szakbizottsági ülésen, visszatér az Egyesült Királyságba, ott fog dolgozni. Nem mindig gondolkodtunk egyformán, de az együttműködés mindig konstruktív volt, hasznos volt, ezért szeretnék köszönetet mondani neki az összes kolléga nevében. Köszönöm. Köszönet azért a munkáért, amit itt végzett a parlamentben, és sok sikert a jövőre vonatkozó. Azért néha látogasson el hozzánk Brüsszelbe. das ist dann auch durchaus. Meg, megérdemelte valóban ezt a tapsot. És most térjünk át a napirendünkre, tehát a közlemények egy kicsit hosszabb időt, vagy több időt vettek igénybe, mint máskor. Hármas napirendi pont, tematikus főosztály megbízásából és irányításával készült tanulmány. A tanulmány címe a felsőoktatás modernizálása tematikus főosztály kapta meg a tanulmány elkészítésnek a lehetőséget, ez el is készült. Szeretném üdvözölni Bert Wechtert, az ACA, eh, a Felsőoktatási Együttműködési Szövetség eh, nevében. Ő fogja bemutatni ezt a tanulmányt, a tanulmány főbb témáit. Hasznos lesz mind ez az információ akkor is, amikor majd Krisztina jelentéséről beszélünk, az oktatás modernizása az EU-ban. Körülbelül 15 perce van, hogy bemutassa a prezentációt, és utána lehet majd kérdéseket föltenni. Tessék! Äh, ich werde mit Ihrem Köszönöm szépen, elnök asszony! Amennyiben önöknek is megfelel, angolul fogom bemutatni az előadásomat, mert a szlájdok angol nyelvűek, és maga a tanulmány is angolul készült el. Úgyhogy angolul fogom megtartani az előadásomat. Agenda for Modernization of Higher Education. It's called tehát a tanulmányunk a Kult Bizottság kérelmére készült el a felsőoktatás modernizálásának témakörében. Röviden a prezentációm struktúráját szeretném bemutatni. Először is el fogom mondani, hogy mik voltak a céljai ennek a tanulmánynak. A célkitűzések után rátérek majd arra, hogy milyen következtetéseket tudtunk levonni, végezetül pedig néhány ajánlást szeretnék önökkel közölni a saját következtetéseink alapján. Nézzük tehát először a célkitűzéseket. Az első célkitűzés az volt, hogy elemzést készítsünk arról, hogy a politikák hogyan alakultak a 2011-es bizottsági közlemény óta, amelynek témája a felsőoktatás modernizálása volt. Tehát tulajdonképpen a 2011 utáni időszakot vizsgáltuk. Milyen közlemények születtek, milyen kezdeményezések indultak el, és a mutatók hogyan alakultak. A második fontos célkitűzés, hogy megnézzük, hogy milyen fontos előrelépések, eredmények ismerhetőek fel ebben az időszakban, illetve hogy milyen politikai döntések születtek a 2011-es közlemény céljainak elfogadására. A 2011-es közlemény egyébként megfogalmazott prioritásokat, célkitűzéseket, amelyeket végre kell hajtani, tehát alap kőként tulajdonképpen ezt a 2011-es közleményt tekintjük. A célkitűzés például az volt, hogy a fiatalok 40%-a felsőoktatásban vegyen részt. Ez tulajdonképpen nem a 2011-es közleményben jelent meg először, hanem ez már egy 2003-as célkitűzés. Na de akkor térjünk vissza a jelenlegi témánkra, a felsőoktatás modernizálására, és a modernizációs agendára, ez ugye a 2017-es évhez köthető. Végezetül pedig öt ajánlást fogok a Kulturális Szakbizottság elé tárni. Nézzük akkor a tanulmány eredményeit. Összehasonlítottak a két dokumentumot, a 2011-es dokumentumot, és a 2017-es dokumentumot, akkor azt láttuk, hogy a fókusz eltolódott, ugyanis 2011-ben csak gazdasági, illetve munkaerő piaci aspektusokat láttunk, míg ez 2017-ben kiszélesedett és széles körülben kezeli a különböző társadalmi kihívásokat. Ez már kiegyensúlyozottabb, és integráltabb megközelítést, összetettebb megközelítést alkalmaz. Más közlemények is születtek ebben az időszakban a kommunikáció és a felsőoktatás témakörében 2011 és 2010 2017 között, és mindezekben a közleményekben nagyon magas szintű célkitűzések fogalmazódtak meg. Összesen 12 politikai területet ölelnek fel ezek a bizottsági közlemények, és ezeknek mind volt kihatása a felsőoktatás modernizálására nézve. Összességében jó előrehaladást és jó eredményeket láttunk a 2011-es közlemény végrehajtásának kapcsán, például, hogy egy bizonyos korcsoport 40%-a jusson el a felsőoktatásba, és szerezzen végzettséget. 31%-nál álltunk 2008-ban, és most már 39,4%-nál állunk, tehát majdnem kis hiány elértük a 40%-ot. Ez nem jelenti azt, hogy a nők és a férfiak ugyanolyan szinten állnak, a nők már elérték a 40%-os célkitűzést, a férfiak még nem, és gondolom, hogy ez nem is lep meg senkit itt a teremben. A 2011-es közlemény foglalkozik az iskolát elhagyókkal, tehát a felsőoktatásból kiesettek százalékával. Amennyiben a középszintű oktatás sikeres, akkor magasabb a továbbtanulók aránya is. Körülbelül 15% volt a kiesés, illetve hát az iskola elhagyók, a felsőoktatást elhagyók aránya, míg ez 2016-ra nagyon komolyan csökkent a bolonyai 20%-os mobilitási célkitűzések mérésére egyelőre nincsenek meg a megfelelő mutatóink, de a tanulmányok nagyjából azt mutatják, hogy kilenc tagállam már elérte ezt a 20%-os mobilitási célkitűzést, ami azt jelenti, hogy ez igenis elérhető célkitűzés. Remélem, hogy benne tudok maradni a kijelölt időkeretben, úgyhogy lépjünk is tovább, és nézzük az előrehaladást a releváns adatok gyűjtése és elemzése javult, a társtanulási folyamatok javultak, illetve a jó gyakorlatok cseréje is. De természetesen, hogyha az adatok nem állnak rendelkezésre, akkor nem is lehet ezeket összegyűjteni és összehasonlítani, így a magas szintű adatok hozzáférhetősége mindenképpen nagyon fontos. Látjuk a folyamatosságot a 2011-es agenda és a 2017-es között. Ez különösen fontos a munkaerőpiaci fókusz tekintetében, ugyanis ez a folyamatosság nagyon fontos minden egyes politika szempontjából. Ugyanakkor a folytonosság mellett innovatívnak is kell lenni, és valahogy így kell megtalálni az egészséges egyensúlyt, a megújulás, az új elemek, illetve a régi elemek folytonos megtartása között. Nem lehet 3-4-5 évente új célokat felállítani, de természetesen haladni kell az idővel, és hogyha hosszabb időszakokat tekintünk, akkor igenis szükség van a változásra. A STEAM, ami ugye a STEM után még az A betűt is megkapta, azzal a célral jött létre, hogy kövesse a 2011-es bizottsági közleményt, és hogy ezt egyfajta multidisziplináris aspektusba helyezze. Folyamatosan növekszenek az elvárások a felsőoktatás kapcsán, és ezzel lépést is kell tartani. De hogyan lehet ezzel lépést tartani, hogyha folyamatosan csökkennek a beruházások a felsőoktatási szektorba, vagyis hogyan lehet többet tenni kevesebb forrással? az internacionalizáció teljes hiányát is meg tudtuk figyelni a 2011-es közleményt követő időszakban. És akkor most nézzük az előadás harmadik részét, az ajánlásokat a közlemény magasabb centralizációs szintet követel a tanítás kapcsán, illetve a tanításban is szeretnénk megvalósítani azt, hogy a tanítás ne másodlagos legyen a kutatás után, hanem ugyanolyan fontosságú legyen, mint maga a kutatás. A második fontos pont a finanszírozás. A finanszírozási szakadékokat át kell hidalni, vagy legalábbis csökkenteni kell, és meg kell találni a megfelelő pénzeket. Tehát az első a tanítás kiválósága, a második a finanszírozási kérdések kezelése, az internacionalizáció a harmadik kérdés, ugyanis ez rendkívül fontos része a 2011-es közleménynek, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez szisztematikus nemzetközi vététel mindenképpen hozzájárul a közlemény valamennyi egyéb célkitűzésének a megvalósításához. A multidisziplinaritás már megjelent a közleményben, de úgy gondoljuk, hogy ezt tovább kellene fokozni, valamint azt is, hogy a steam vagy a STEM-es célkitűzéseket ne szűk körben, hanem a lehető legszélesebb körben értelmezzük. A parlament és a bizottság szintjén is azon kell dolgoznunk, hogy láthatóbbak legyenek ezek a lehetőségek a felsőoktatási berkekben, és nagyon jó lenne, hogyha ezek a dokumentumok eljutnának a jogalkotókhoz, a politika csinálókhoz, de rajtuk kívül a felsőoktatás képviselőihez is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a nagyon rövid és pontos fogalmazást, és a tanulmányt is. Most Krisztina Ribáckának adom meg a szót, aki a, a jelentéstevőnk. nem csak a felső oktatású kérdésekről lesz szó, hanem az egész oktatás kérdéséről általánosságban. Köszönöm szépen! Szeretnék utalni arra a tanulmányra, amelyet a meghívott vendégünk bemutatott. Köszönöm szépen ezt a prezentációt és engedjék meg, hogy részemről néhány gondolatot elmondjak. Először is nagyon örülök annak, hogy sikerült nagyobb alkalmazkodó képességet elérni a felsőoktatás részéről, tehát hogy ez sokkal jobban igazodik most a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Ugyanakkor Szeretném, hogyha itt egy holisztikus megoldásban tudnánk gondolkodni, hiszen az egész oktatási ciklus kezdve az óvodával, vagy akár a bölcsödével, az kell, hogy legyen a célja, hogy munkavállalót alakítson ki, de emellett a szociális önmegvalósítási kérdésekre is oda kell figyelni, tehát általános értelemben embert kell nevelnünk. Úgyhogy rendben, jó az, hogy sikerült a felsőoktatást hozzáigazítani a munkaerőpiaci igényekhez, de ugyanakkor nem szabad, hogy elfeledkezzünk ezekről a sokkal holisztikusabb jellegű igényekről. Nagyon örülök annak is, hogy a bolonyai folyamatra utalt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az, hogy automatikusan fogadunk el valamit, az nem mindig racionális. Főként akkor nem, hogyha nem alkalmazkodunk a bolonyai folyamat különböző szintjeihez. Tehát ugye az első szint az a szakmai képzés, a második szint pedig a felsőoktatás. De hogyha egy öt éves időszakot egész egyszerűen egy kettő, illetve egy három plusz két éves időszakra bontunk, az automatikus, de nem feltétlenül logikus megoldás. Tehát oda kell figyelnünk erre a folyamatra, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy aggasztó az iskola elhagyók száma a felsőoktatásban. Erre ön is utalt, ez gyakorlatilag 15%-os szinten van nagyjából. Én azt gondolom, hogy erre a megoldás minden bizonyal abban áll, hogy a fiatalokkal vagy a tanulókkal egyéni oktatási programokat dolgozunk ki, és ez szerintem most lehetséges is, köszönhetően az új technológiai megoldásoknak. Úgyhogy azt szeretném javasolni a kollégáknak, hogy ezt a fajta mm, személyessé válását az oktatási folyamatnak hangsúlyoznunk kellene. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a oktatást különböző ciklusokra bontsuk fel, de ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a tanárok felkészítése is fontos feladat, és én egyet is értek az ön megjegyzéseivel a multidisciplinaritásra vonatkozólag. Fontos a diverzitás biztosítása a felsőoktatásban, de szerintem jó lenne, hogyha inkább felsőoktatási térségekről beszélnénk, és nem egységekről. Köszönöm szépen, Helga Trüppel következik. Thank you for the present. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, én nagyon érdekesnek találtam, nagyon jónak találtam, és kettő kérdésem, három kérdésem lenne. Először is ugye a tanítási kiválóságot kellene támogatnunk, ez ugye a bolonyai folyamathoz is köthető. Németországban, nem tudom máshol ez hogy van, de Németországban nagyon-nagyon sokat kritizálták a bolonyai folyamatot. Ez rendben van, de gyakorlatilag mit javasolna ön azzal kapcsolatban, hogy az emberek ugye nem igazán értik azt, hogy nemzetközi irányba kellene elindulni. Ez ugye a globalizáció és a digitális forradalommal is összeköthető folyamatok. Ki kell nyit, nyitnunk kell, mert különben e, veszíteni fogunk. És aztán itt van az új USA-ból érkező monopóliumok által diktált kapitalizmus, ami azt jelenti, hogy persze nagyon szép ez a neoliberális gazdaság, ez a sok-sok liberalizáció a digitális platformokon keresztül, nagyon szabadok vagyunk, de ugyanakkor azok az emberek, akik nem annyira képzettek, nem tudják ezt alkalmazni. Tehát mit tudunk tenni az új kozmopolita elit, és a B kategóriás polgárok között, és hát ugye minket utálnak emiatt az emberek, mert mások vagyunk, mint ők. Hogyan lehetne ezt a kérdést egy kicsit finomítani? És mit lehet tenni a lemaradó fiúkkal? Szerintem ez nagyon problémás. A fiatal férfiak egész egyszerűen nem állnak készen arra, hogy olyan ügyesek legyenek az iskolában, mint a lányok, és őket valahogyan ebben támogatni kellene. Most térjünk vissza megint Németország példájára, főként Bréma városára utalnék, ahonnan én érkeztem. Ott ugye az is probléma, hogy az általános iskolában is már problémák mutatkoznak, mert egyszerűen nem tanulnak meg rendesen írni és olvasni a gyerekek. Vielen herzlichen Dank, Silvia Costa, zwei Minuten. Kostas, két perc. Grazie. Una ottima presentazione. Köszönöm szépen, nagyon jó volt ez a prezentáció. Kár, hogy csak tegnap kaptuk meg ezt egy kicsit részletesebben szeretném elolvasni, de mindenképpen nagyon hasznos lesz ez a parlament szempontjából is. Ugye itt három kommunikációról volt szó, a felsőoktatás, az e-oktatás, ugye itt a rankingek kérdése is nagyon fontos, és lenne három kérdésem ezzel kapcsolatban. Egy, nagyon örülök annak, hogy azt hallhattam öntől, hogy a 11-17-es arány kapcsán sokkal inkább az interdisziplináris megoldásokban gondolkodnak, kevésbé a piacorientált megoldásokban, bár az is fontos, de az embert, mint olyat kell alakítanunk, oktatnunk, nevelnünk, és ugyanakkor innovatív megoldásokra van szükség. Ön azt is elmondta, hogy sokat javultak az adatok, de ugyanakkor még a minőségi adatok összehasonlítása hiányzik, nincsen elég ilyen adat, hogyan lehetne ezeket megkapni, hogy aztán konkrétan megérthessük, hogy a felsőoktatásnak minőségi szempontból milyen hatásai lesznek. A férfiak és a nők közötti különbség a második kérdésem. Igaz az, hogy 38% az átlagos felsőoktatási végzettséggel rendelkezők száma, de hát ne felejtsük el azt, hogy itt azért nagy különbség van a férfiak és a nők között. A nők 34%-ot tesznek ki ebből, és a nők meg több mint 42. Tehát gyakorlatilag a férfiak vagy a fiúk, mint hogyha nem annyira lennének érdekeltek a tanulásban. Harmadik kérdés, modernizáció egyben inkluziót is kell, hogy jelentsen. Ma a második generációs migránsok között csak 10%-uk rendelkezik felső fokú végzettséggel. Tehát itt valamit tennünk kellene, specifikusabb szakokat kellene kidolgozni, és talán segíteni kellene őket, nem csak az iskolán belül, hanem mindenféle más támogatási formást is, is meg kellene nekik adnunk ahhoz, hogy egyáltalán a felsőoktatásig eljussanak. Szerintem ez egy fontos gondolat, amit még ki kellene fejtenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sarva asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a tanulmány bemutatásáért. Ez a tanulmány azt mondja, hogy az Európai hogy európai szinten ugye 44%-os eredményt tudunk elérni felsőfokú képzés tekintetében, úgyhogy ez egy jó eredmény Európa szerte, de ez nem mond semmit a minőségről. Tudjuk, hogy vannak kiváló egyetemek, általában műszaki vagy természettudományi szakokra igaz ez, és ezekben a témákban bizonyos területeken ugye Európa vezető szerepet játszik, Ugyanakkor van egy dezintegrációs folyamat is, és a nemzeti szintre visszavitele az oktatásnak, ez is egy tendencia. A következő lenne a kérdésem. Mi a céljuk a minőség, az egyetemi oktatás minősége tekintetében, főiskolák tekintetében, aztán a tudományos technikai témákban, ahogy mondtam, vannak kiváló oktatási intézményeink. De azért azt nem értem, hogy hogy lehet, hogy extrém populista hangok fölmerülnek, és befolyásuk is van az oktatásra az egyes országokban. Aztán a fiúk és lányok közti különbség. A oktatás területén is már megjelenik ez a különbség. Tudom, hogy sok olyan iskola van, ahol főleg a nők az oktatók, és lehet, hogy esetleg itt más módszerekre lenne szükség. Ajánlásokat dolgoztak ki az oktatóképzése területén. Valójában erre van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm. Cánor, Camitor, nem. Zanitor először. Köszönöm. Először is én is szeretnék csatlakozni a kollégákhoz, szeretném megköszönni a kiváló prezentációt. Amikor a jelentésben szereplő témákkal foglalkozunk, értem, hogy a foglalkoztatás, a gazdasági témákról egy átállás történik most a társadalmi kérdésekre. A felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók száma növekszik, ez mind pozitív eredmény. De van egy olyan általános kérdés, hogy megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű oktatókra van szükség a felsőfokú oktatásban. Megnéztem a jelentést, és a 31. oldalon azt látom, hogy itt egy specifikus utalás történik az oktatásra, oktatók képzésére, és hogy ezt hogyan lehetne fejleszteni. Ez átvezet engem egy másik gondolatra, ugye Máltában mi is a helyzet, az oktatók szakszeretét képviselő szervezet vagy szakszervezet elnöke azt mondja, hogy válság alakult ki, nincs elég oktató, nincs elég forrás, nem megfelel a fizetések, nem megfelel a motiváció az oktatási szakmában. És Mártában az Oktatási Minisztérium egy sor területen felhívást intézett a tanulókhoz, az egyetemistákhoz, hogy ők lépjenek az oktatók helyébe. Hogyan tudjuk támogatni az oktatókat, hogyan tudunk olyan intézkedéseket hozni, amelyek valóban segítik a reformok végrehajtását. A reformok eredménye főleg attól függ, hogy a reformokat csak oktatókkal és tanulókkal kívánjuk-e végrehajtani maguknak, az oktatóknak is szükségük van, hogy végigjárjanak egy folyamatot a módszerek, megközelítések, oktatási rendszer tekintetében, és itt motivációra, megfelelő feltételekre van szükség. Továbbá továbbképzésre is szükség van. Ugye most már nem csak az évek alatt földgyűlt akadémiai tudást kell átadni, hanem kutatást kell, hogy végezzenek, kitekintéssel kell, hogy éljenek a nemzetközi szintérre, módszereket, új módszereket kell kialakítsanak, új technológiákat kell, hogy használják. Itt viszont a, a motivációról is szó van. A kérdésem ehhez kapcsolódik, persze részben kapcsolódik ahhoz is, ami Máltában kialakult. Ez a válság pontosan a motiváció hiánya, az oktatók motivációnak a hiánya, ez a probléma. Köszönöm szépen. Szigorú kell, hogy legyek, mert nincs túl sok időnk. Még négyen kértek szót. Mindenkit arra kérek, hogy a lehető legrövidebben fogalmazza meg a mondani valóját, utána lezárom a hozzászólók listáját, mert ezt követően még az eladónak lehetőséget kell, hogy adjak, hogy választ adjon Judy Ward. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem a modernizáció szóval kapcsolatban. Ez az oktatás piacosítását jelenti. Aggályos ez számomra. Az oktatás emberi jog. Az oktatás minden fiatal számára, és minden ember számára az életük során végig lehetőségként kell, hogy közjószágként rendelkezésre álljon. Úgyhogy aggályos ez számomra. Tudom, hogy amikor egyetemekkel, az diákokkal, oktatókkal egyeztetek, akkor sokszor fölmerül a kérdés, és a pénz pénz az, ami meghatározza, hogy milyen szakokat indítanak, vagy milyen kevés szakot indítanak, mert nincs elég pénz. A kérdés tehát az, mit is jelent magának a modernizáció. Aztán Következő kérdésem, a szakok megfelelnek-e a változó világ igényeinek? Van egy konkrét eset, ami szerintem érdekes. Közgazdaságot tanuló egyetemisták a Manchester Egyetemen megkérdezték a szakvezetőt, hogy tanulhatnak-e válságkezelést, és válságot követő gazdaságkezelést tudnak-e oktatni, és gyakorlatilag itt elakadt a dolog, sőt, nem is tudtak az egyetemen tovább ö, oktatni az adott oktató, mert olyan témákkal foglalkozott, ami nem tetszett a vezetőségnek. De ez egy érdekes helyzet, hiszen a tanulóknak hozzá kell férniük ahhoz, hogy azt tanulják, ami a legfontosabb a számunkra a társadalom szempontjából. Köszönöm szépen, Luigi Mogano. Köszönöm, én is szeretném megköszönni a prezentációt. Két kérdést szeretnék felvetni, ha lehet. Az egyik, az első középfokú képzés és a felsőfokú képzés kapcsolata. Van ezen a területen bármilyen újdonság a korábbi tanulmány eredményeihez képest? és olyan eredmény, aminek gondolkozunk. Miért is mondom ezt? Mert itt a második kérdés, Krisztina is említette ezt már, ugye az oktatás különböző szintjeivel kapcsolatban. Ahhoz, hogy csökkenteni lehessen a lemorzsolódók számát, százalékát, amikor az iskolai rendszereket értékeljük az egyes országokban. Fölmerül annak az igénye is, hogy csökkenteni kellene az oktatási elvárásokat, ami pedig pont ellenében mutat annak, ami elhangzott itt a prezentáció során. Természetes, hogyha csökkentem az elvárásokat, akkor a felsőfokú oktatás területén könnyebb eredményeket fölmutatni. Aztán a, fölmerül itt az egyes szerepek kérdése is. Ugye egyrészt egyre magasabb szinteket várunk el, egy olyan tevékenységet, ami természetes, hogy a humanizációra van szükség, Jodikal is erre emlékeztetett, ugyanakkor a munka tevékenység, a munka területén, a piac területén olyan sok változás van, hogy ma még nem is lehet tudni, hogy mi lesz a neve bizonyos szakmáknak 3-4-5 év múlva. Miért mondom ezt? Mert nagyon helyesen a prezentációban elhangzott az, hogy ma az oktatás kérdése az túlmutat a kutatáson mert itt ez, a, ez az adó, ez a legfontosabb. Ugye 2011-ben a kutatás volt a fontosabb, ma az oktatás teret nyert. Akkor végül is át kéne azt gondolni, hogy mit is akarunk Európai Uniós szinten, föl kell, hogy tegyük ezt a kérdést. Ez a parlament kell, hogy foglalkozzon ezzel a témával, de természetesen az ilyenfajta tanulmányok segítenek minket a gondolkodás során. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, fontosak ezek az adatok, fontos a tanulmány számunkra, hogy gondolkozhassunk a felsőoktatás kérdésén. Én is uh, szeretném említeni az emberi oldalt, tehát beérkezik egy személy a felsőoktatásba. Ez nagyon fontos az összes szakbizottságban, ahol dolgozom, de a korábbi hazai tevékenységem során is mindig felmerült a pénzügy, a finanszírozás kérdése, ez mindig nagyon fontos kérdés, úgyhogy az oktatás területén a finanszírozás és az európai közösség egészsége. Hogyha az egészséget és az oktatást középpontba helyezzük, akkor tudunk valóban építkezni, és akkor tudjuk Európa jövőjét szolgálni. Az oktatók kérdése rendkívül fontos, a kollégák is említették ezt. Ugyanakkor se a kollégák, se a prezentáció során nem hangzott el, hogy a közösség mennyire fontos, legalábbis az első fázisban. El tudjuk azt képzelni, hogy egy az oktatástól eltávolodó közösségben ki tudunk fejleszteni egy felsőfokú oktatás megfelelő eredményekkel? Én úgy gondolom, hogy nem. A kérdésem az, mennyire fontos, mennyire fontosá válik a közösség az oktatókhoz képest, a pozitív ösztönzéshez képest, hiszen a képző szempontjából ez, és az oktatás szempontjából nagyon fontos a szerepe. Nincs oktatás közösség nélkül, és nincs oktatás fontos tanárok nélkül, oktatók nélkül. Sokat segítenek nekünk ezek az adatok, amiket bemutattak. De amit mi felsőfokú képzésnek nevezünk, szerintem ebben a témában először azon kell, hogy dolgozunk, hogy valós felsőfokú képzést tudjunk biztosítani. Köszönöm szépen, Biét asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék Buszet úrnak köszönetet mondani az előadásért, hiszen pontosan meghatározza a 2011 és 2017 közötti az eredményeket. A felsőfokú oktatás sokszor a közhatalom nem eléggé megfelelően kezeli. Kérem, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. ugyanakkor az eredményeket ugye nem látjuk azonnal. A kiválósági képzés természetesen kapcsolódik a finanszírozáshoz, hiszen a jövőbe kell, hogy befektessünk. Minden nemzetnek megvan a saját történelme, hogyan szervezi az oktatást, és a humán és szociális témák is nagyon fontosak az iskolákban, ez mind gazdagságot jelent. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy ne akarjuk egyre inkább mindent harmonizálni, és a tudás szintjén nem biztos, hogy a kompetenciákat egységesíteni kell. Köszönöm. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy most akkor Vechte úrnak visszaadnám a szót. Hát tudom, hogy nagy a kihívás, de esetleg öt percben meg tudná fogalmazni a válaszait? Yeah, I'll, I'll switch to English. Um, Köszönöm szépen. Angol nyelven fogok válaszolni a kérdésekre. Nagyon sok mindent hallottam, kételyeket, véleményeket. Remélem, hogy jól értelmeztem minden egyes kérdést, és meg is próbálok ezekre válaszolni. Először is nézzük a különböző szinteket, vagy különböző rétegeket magán az oktatáson belül, és azt, hogy mit jelent az oktatás széles interpretációban nézve, tehát nem csak a munkaerőpiac szempontjából. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a 2011-es modernizációs agendát pontosan a válság után fogalmazta meg a bizottság. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy ez túlzottan is koncentrál azokra a gazdasági kérdésekre, amelyek a válsággal állnak kapcsolatban, vagyis a munkavállalással és a munkanélküliséggel. Ez nyilván érthető a válságos helyzetet figyelembe véve. de ahogy telik az idő, és folyamatosan foglalkozunk ezzel a témával, mégiscsak szélesebb látókörbe kerül ez. Ami az iskola elhagyók arányát illeti, beszéltünk ezekről a százalékos adatokról, az iskola elhagyók aránya növekszik, hallottam, de tulajdonképpen ez csökken 15 százalékról valahol 10 és 11 százalék közötti arányra csökkent. Természetesen ezt tovább kellene csökkenteni, mert mindannyian azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne legyenek iskola elhagyók, de minden esetre azt azért elkönyvelhetjük, hogy csökkent ez az arány. Amikor az interdisziplinaritásról beszélünk, akkor én természetesen nem mondtam, hogy mi ezt ellenezzük, egyszerűen csak azt mondtam, hogy nem szeretnénk csak bizonyos tudományágakra koncentrálni, hanem átfogó megközelítést szeretnénk alkalmazni. A kiválóság tekintetében természetesen beszélni kell Bolonyáról, de nem csak Bolonyáról. Tehát én úgy gondolom, hogy semmit nem lehet teljesen leválasztani a bolonyai folyamatról, de a kiválóságot nem lehet azonosítani sem a bolonyai folyamattal. Természetesen vannak rosszabbul teljesítő tanulók, sok esetben több a fiú, aki rosszabbul teljesít az iskolában, mint a lány. Hát ezek adatok, hogyha megnézzük az OECD adatait, ezeket most nem tudom itt fejből idézni, de tulajdonképpen ez olyan folyamat, olyan trend, amely már régóta megfigyelhető. Lehet, hogy a mi életünkben még nem fogjuk látni ezeket a változásokat, de a további generációk szintjén már biztosan érzékelhető lesz ez. a nem hagyományos, vagy potenciális nem hagyományos csoportból származó diákok, például a migráns háttérből származó diákok szintén olyan csoportot képeznek, akiknek segíteni kell, akiknek lehetőségeket kell nyújtani, ezt persze könnyebb mondani, mint megtenni. Nézem, hogy milyen kérdések voltak még. Nincs elég tanár a felsőoktatásban, felmerült ez a téma is. Hogyan tudnánk a tanárképzést jobbá tenni, illetve vonzóbbá tenni a tanári pályát. Itt a közép és a felsőoktatás között azért különbséget kell tennünk. Az mindenképpen alapigazság, hogyha valaki csak a tanulásra koncentrál, akkor sokszor úgy tűnik, hogy nem lesz hatalmas karrierje, míg hogyha a kutatásra koncentrál, akkor valahogy jobban megjelenik, a közvélemény jobban ismeri. Tehát valahogy ezt a paradigmát kellene megállítanunk, hogy a kutatás fontosabb, vagy magasabb presztízsel bír, mint a tanítás, és igazából nem csak kutatói díjakra lenne szükségünk, hanem tanári díjakra is. Na most, hogy a modernizáció az piacosítást jelent-e, a válaszom azt, hogy nem. Úgy látom, hogy önök közül nagyon sokan azt látják, hogy már az ördög kukucskál a sarokból, és teljesen elpiacosodik majd a felsőoktatás, de természetesen nincsen itt semmilyen összeesküvés elmélet nem ez a cél. De mivel a felsőoktatásról beszélünk, a felsőoktatásnak természetesen egyfajta közkincsnek és alapjognak kell lennie, ezzel maximálisan egyetértek. A gazdaság kapcsán, nem tudom, hogy olvasták-e a Freakonomics című könyvet, ha nem, akkor tegyék meg. tényleg kiváló könyv, bár tökéletesen nem emlékszem, hogy hogy jött ide tulajdonképpen ez a Manchesteri téma, úgyhogy egyébként is lejárt már az öt percem, sőt, egy perccel túl is léptem, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, köszönjük a válaszokat. Úgy gondolom, hogy mindenképpen alapként használhatjuk majd ezt a tanulmányt a jövőbeli munkánkhoz. A bizottság képviselői is itt vannak, szeretném megkérdezni, hogy most szeretnének hozzászólni, vagy pedig meghallgatjuk a következő napi rendi pontot is, és akkor a kettőről egyben szólnának hozzá a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Összevonhatjuk a két pontot, és akkor majd a második után fogok nyilatkozni. Köszönöm. Az elnöknek kérünk szépen mikrofont. Rendben van, köszönjük szépen, akkor össze fogjuk vonni ezt a két napi rendi pontot, és utána adok majd szót a bizottság képviselőjének. Krisztinát kérdezem, hogy szeretne most hozzászólni, vagy pedig neki is megfelelő, hogy egyszerre nyilatkozik majd a két napi rendi pontról. Úgy látom, hogy igen. Akkor köszönjük szépen a szakértőnknek, Vekter úrnak, hogy eljött. Hogyha szeretne itt maradni a következő napi rendi pontnál, ami valószínűleg érdekes lesz az ön számára is, akkor szívesen látjuk. És akkor nézzük is a négyes napi rendi pontot, saját kezdeményezésű jelentésről van szó az oktatás modernizálása az EU-ban címmel. Itt ugye nem kizárólag a felsőoktatásról van szó. Júliusban kértük azt, hogy elkészíthessük ezt a saját kezdeményezésű jelentést, ami az általános iskolai, a középiskolai és a felső oktatási oktatásra is kiterjed. A foglalkoztatási szakbizottság az 54. cikkes eljárás értelmében szeretne kapcsolódni ehhez a munkához, meg is tudtunk egyezni a foglalkoztatási szakbizottsággal ebben. Itt tehát az 54. cikket fogjuk alkalmazni, és így oszlanak meg az illetékességi körök a kult és az empl között. Az élethosszig tartó tanulás, illetve a szakképzés kerül majd az emplhez, illetve a különböző szakmákhoz kötött kérdések, az ipar képviselőivel és a munkaerőpiacsal való kapcsolattartás szintén hozzájuk kerül majd, mint altéma. A két szakbizottság elnöke szeptember 26-án meg is egyezett ebben, és el is küldtük a levelet a szakbizottsági elnökök értekezletének ezzel a kéréssel. Tehát az 54. cikket fogjuk alkalmazni, és így az EMPL szakbizottsággal közösen fogjuk elkészíteni ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Elmondtam az imént, hogy melyek azok az altémák, amelyek az emphez tartoznak, a többi téma pedig a kulthoz tartozik majd. Az elnökök értekezlete a mai ülésén fog majd erről a kérelemről dönteni. Reméljük, hogy pozitív választ kapunk, és elkészíthetjük az Emplel közösen ezt a saját kezdeményezésű jelentést.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 Welche Übersetzung funktioniert nicht? Which, which translation doesn't work? Úgy látszik, hogy valamilyen probléma van a nyelvekkel. Hallják az angol nyelvű tolmácsolást, vagy a francia tolmácsolást? Ez geht jetzt, glaube ich, wieder. Bitte. Azt gondolom, hogy minden rendben van újra. Tessék, folytassa. Tudja, zatem. E, zgodnie z tym, co powiedziała pani przewodnicząca, Na, akkor még egyszer elmondom, ami az előbb elhangzott. Önmagában az, hogy az 54-es cikk értelmében közös hatáskörről van szó. Ez nagyon fontos az ütemterv szempontjából is, és én azt gondolom, hogy jelenleg nem tudom megmondani az ütemtervünket, hiszen azt se tudom, hogy ki lesz a jelentéstevő az Ample-ben. Először találkoznom kell vele, beszélnem kell vele, és azután majd ö, meglátjuk, hogy hogyan alakul a helyzet. De eddig nem tudok semmit sem mondani, és azt gondolom, hogy Az első szervezéssel kapcsolatos megjegyzésem után szeretnék mindenkit meghívni egy konferenciára, aminek a címe a oktatás modernizációja, és november 28-án 12-től 14 óráig kerül megrendezésre. Itt minden szintű oktatásról szó lesz, és különböző a szervezetek képviselői is jelen lesznek. Valamint a régiók bizottsága is részt vesz majd ezen az ülésen. Tehát mind olyan szereplők, akik kapcsolódnak az oktatás kérdéséhez, és ne felejtsük el azt se, hogy nagyon sok iskola regionális szinten működik. Emellett pedig egy másik meghívást szeretnék még elmondani. Egy olyan konferenciáról van szó, amelyet az Európai Élethosszon át tartó tanulás platformja szervez meg. Ez egy szeminárium, amelynek az lesz a célja, hogy a mobilitásról tudjunk beszélni, az Erasmusról, és ez pedig november 21-én kerül majd megrendezésre. Most pedig nézzük a jelentést magát. Négy részben próbáltuk meg összefoglalni ezt a jelentést. Az első része az oktatás fontosságát, szerepét fogja hangsúlyozni, a gazdaságra gyakorolt szerepét, illetve a jólétre gyakorolt szerepét. Ebben szeretnék majd arról beszélni, hogy mennyire fontos szerepe lehet az oktatásnak, a szegénységből való kilépés, a tolerancia, és nagyon sok területet említhetnék még. Gyakorlatilag nincs is szerintem olyan terület, amelyre az oktatás ne lenne óriási hatással. Nézzük most a második részt. A második részben azt hiszem, hogy arról kell majd beszélnünk, hogy az iskola most már nem az egyetlen olyan helyszín, amelyben az oktatás folyik. Tulajdonképpen ezért is kellene a korábbi iskola rendszer helyett inkább egy oktatási térségről, vagy az oktatás helyszínéről beszélni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy megváltozott az oktatók szerepe is, a tanárok szerepe is. A tanárok azok, akik az iskolában és az egyetemeken is biztosítják az oktatást, a tanítást. Milyen formában képzeljük el ezt most? Inkább egy ilyen mentori vagy mentoráló formát tudunk elképzelni, nem egy információs forrás ma már a tanár, hiszen az információkat bárhol meg lehet szerezni. Ezért nagyon fontos a tanár képzés és a tanárok státuszának javítása, sokkal szigorúbb feltételeket kellene támasztanunk, és ezt nagyon hangosan kell kimondanunk, ez egy magas presztízsel rendelkező és jól fizetett munka kellene legyen. Az Európai Unióba még inkább. A harmadik rész a jelentésemben azokra az ajánlásokra vonatkozik majd, amelyek a korábbi részeket összefoglalva kimondják, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy megvalósuljanak a célok, és hogy az oktatás valóban megkapja ezt a prioritás jellegű dimenziót, és az egész rendszer modernizációja szempontjából szeretnénk optimálisan felhasználni az európai alapokat. Remélem, hogy ma el fogják tudni mondani nekem azt, hogy mit gondolnak prioritásnak ezen a területen, és talán együtt majd egy nagyon jó jelentést sikerül megírnunk. Olyan jelentésre gondolok, amelyből kiindulva a tagállamok modernizálni tudják oktatási rendszereiket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most először megadnám a szót az árnyékjelentéstevőknek. Boszkop képviselő lesz az első. Köszönöm szépen elnök asszony a szót, és Libácska asszonynak pedig ezeket a, az előremutató megfogalmazásokat. A többségével egyet tudok érteni, és nagyon jónak tartom azt a részt, ami elsősorban ugye a tanárok szerepének a növelését, illetve a presztizsének a növelését akarja hangsúlyozni. Reméljük, hogy valóban ezek az ajánlások majd a tagországok számára is elfogadhatóak lesznek, és be tudják építeni a további oktatáspolitikába. Mi is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jövő generáció az nem csak úgy sodródva, kallódva az interneten, az utcán tanuljon, hanem kellő útmutatásokat kapjanak ahhoz, hogy megfelelő kompetenciákat sajátítsanak el, tehát a gyereket sem úgy kell kezelni most már, mint egy információs ládát, amibe bele kell öntenünk minél több információt, hanem arra kell törekednünk, hogy a gyerekek tudják azt, hogy mit hol lehet megtalálni, mit hol lehet kikutatni, használják a könyvtárat, nem csak az online felületeket, tehát szerintem ezt is fontos hangsúlyozni, és alkalmazni olyan módszereket, amelyekkel valóban inkluzív módon be tudunk vonni különböző képességű gyerekeket egy, fejlő, egy fejlődési folyamatba, amelynek révén majd önálló, önálló személyiségekké válnak valóban fontos az, hogy emberként meg tudják állni az életben a helyüket. Nem gondolom azt, hogy mindenkinek feltétlenül muszáj lenne egyetemre menni. Ezért úgy gondolom, hogy egy kicsit a szakképzés és a képességek, a képzés irányában is el kell mozdulnunk, és hangsúlyozni azt, hogy a szakmáknak is van presztízse tehát nem csak egy egyetemi végzettség lehet magas presztist nyújtó, hanem egy olyan szakma, egy olyan foglalkozás, ami egy ember számára elégedettséget okoz, megteremti számára az életfeltételeket, megfelelő munkakörülményeket, akkor ez is lehet megfelelően presztízses, és valóban szükség van ezekre a szakmákra. Ugye minden egyes gazdaságban látjuk azt, hogy hiányzanak, a, a, nagyon sok szakma hiányzik. Másrészt a magyar példa alapján is én úgy látom, hogy még egy kis figyelmet kellene fordítanunk az informatikai képzésre, mert amellett, hogy a gyerekek már úgy nőnek fel, hogy két éves korukban mindenféle tablet meg telefon van a kezükben, ezekből nem feltétlenül válnak informatikusok. Úgyhogy köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Sana Giotto. Möchten... Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, mert egyetértek az ő megközelítésével. Én szerintem fontos kimondanunk azt, hogy sok helyen kevesebb Európát szeretnénk, mégis az oktatás területe pont az, amelyen viszont több Európára lenne szükség. Az én hazám egy nagyon hosszú ország, északon ugye Ausztriával határos, délen majdnem Afrikával, tehát óriásiak a különbségek. És vannak olyan részek az országban, ahol az iskola elhagyók száma zéró, máshol akár 25%-ra is rúg ez az adat. Úgyhogy amikor átlag számokról beszélünk, az fontos és jó, de ugyanakkor látni kell a pontos helyzetet is. Fontosak a lehetőségek, és egyetértek a jelentéstevő megközelítésével. Vannak olyan iskolák, amelyekről azt gondoltuk, hogy nagyon jók ezek a szakmai tehát a, szakközépiskolák voltak, de aztán stratégiai fontosságúak is voltak azok számára, akik migrációval jut, jutottak be az országba. Ugyanakkor Európának az a feladata, hogy utat mutasson. Ezért én itt vagyok, odafigyelek erre a kezdeményezésre, fontosnak, jónak, stratégiai szempontból elsőrangúnak gondolom, Európa egésze szempontjából. Vielen herzlichen Dank. Herr Maltese, zwei Minuten. Máltéze úr, két percben. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy amikor modernizációról beszélünk általában, akkor az alatt azt értjük, hogy hozzá kell igazítani az iskolarendszert a piaci logikához. Pedig szerintem ez egyáltalán nem jó irány. Általában a legérdekesebb tanulmányok is rámutatnak arra, hogy gazdasági válság időszakában élünk. Most már ugye majdnem tíz éve, tehát már így állandósult ez a válság, és ez mindenképpen rányomja a bélyegét az összes iskolai reformra és az összes oktatási javaslatra. De azért a gazdasági válság nem természetes folyamat, és főleg nem biztos, hogy ennek olyan jó hatása ö, van. A gazdaságnak, a kapitalista gazdaságnak már több ö, nagy válságidőszaka is volt, gondoljunk a 29-es válságra, amely gyakorlatilag kioltotta a hagyományos politikai családokat, például hazámban a katolikus, vagy szocialista, kommunista irányultságú pártokat, és tulajdonképpen kiigazításokat kellett eszközölni az egész gazdasági rendszerre vonatkozólag, és a pénzügyi rendszer hatását, szerepét, súlyát kellett csökkentenünk a gazdasági rendszerben. Mi pedig pont ennek ellenébe megyünk. Gyakorlatilag a társadalmat akarjuk hozzá igazítani a gazdasághoz, pedig ezt fordítva kellene tennünk, hiszen a gazdaság miatt alakult ki a válság. Pont ellentétes irányba hatunk, mint a korábbi nagy világ, gazdasági világválságok során. Szerintem, hogyha hozzáigazítjuk az iskolarendszert egy olyan piac elvárásaihoz, amely egyébként teljesen igazságtalan, nem jó megoldás, és semmiképpen sem vezet mindez jó eredményhez. Azt is láthatjuk, hogy a reform mozgalmak az iskolában mindig is a fiatalokat sújtó munkanélküliséget növelték. Köszönöm, Bilt asszony. Euh, Én azt gondolom, hogy euh, a szülők szerepéről sem feledkezhetünk el, mert mindig meg akarunk tőlük szabadulni, és hogyha bármit el akarunk nekik magyarázni, akkor azt mondjuk, hogy hát csak nézzék meg az interneten, pedig azért ez egyáltalán nem biztos, hogy jó megoldás. Tanítani kell, és tanulni kell. A kétkezi munkát is jó szintre kell emelni, mert hogyha valaki jól végzett az iskolában, akkor vállalkozhat is később, és sokkal több lehetőség lesz a hazájában. Az én hazámban most nagyon magas a munkanélküliség, és jó lenne ezt az iskolarendszeren keresztül letörni. Köszönöm szépen! Egy megjegyzésem lenne nekem is. Én szerintem egy kicsikét át kellene gondolnunk az egész helyzetet. Itt nem csak az iskolai vagy az egyetemi képzésről van szó, nem fogunk azon keresztül megoldani mindent. A szakképzés legalább annyit kell, hogy érjen, mint egy főiskolai végzettség. Nem csak mérnökökre van szükség, hanem olyan emberekre is, akik jól végzik a munkájukat, kétkezi munkásokra, akár az építőiparban is. Fontos az is, hogy ezeket az embereket is legalább olyan magasra értékelje a társadalom, mint a felsőfokú végzettségűeket. A társadalomban arra van szükség, hogy egy kicsit újra értékeljük mindezt. Nem csak a felsőfokú végzettség jelent valamit, hanem igenis, és azok is, akik kétkezi munkát végeznek, éppen olyan megbecsült tagjai legyenek a társadalomnak, mint a felsőfokú végzettségűek. Én azt gondolom, hogy nagyon különbözőek vagyunk mi emberek, és mindenkit egyformán tiszteletben kell tartani. És szerintem ez az, amiből ki kell indulnunk, és a jelentésben is ennek meg kellene jelennie. Sojdrov asszony, és aztán Koszta képviselő kívánnak egy-egy percben hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Fontos, hogy mélységben megtárgyaljuk ezt a jelentést, és tudom, hogy végül is a jelentés meg fog felelni az Európai Parlament gondolatainak. Ugyanakkor figyelembe kell venni az egyes tagállamokban kialakult helyzetet is. A kollégánk Olaszországról beszélt, Olaszországban kialakult egy bizonyos helyzet. Úgy gondolom, hogy az oktatás eh, esetén el kell kerüljük, hogy eh, erősítse a munkanélküliséget. Én eh, végeztem főiskolát, de eredetileg kertész a képzettségem, úgyhogy kertészeti szakközépiskolát végeztem. Természetesen minden embernél az a cél, hogy maximumot elérjük az oktatás szintjén, hogy legyen egyetemi diplomája, de örülök annak, hogy Krisztina foglalkozik a témával, és egyetértek azzal, hogy az egyes szakmák is nagyon fontosak. Csak néhány szót szólnék. Krisztina Libászkának szeretnék köszöntet mondani, hiszen abszolút egyetértünk ambiciózus hozzáállásával. Tudni kell, hogy milyen változások történnek, illetve történtek 2011-17 között az új közlemény alapján. Ebben néhány olyan téma is szerepel, amit a kollégák említettek, például a Máltéze úr, tehát hogy ne csak a válság utáni helyzetre koncentráljunk, ugye 2011-ben az volt a helyzet, hanem nézzük meg, hogy most milyen kihívások állnak előttünk. Még nem erős a paradigmaváltás, Remélem, hogy erős jelzést tudunk adni ezzel az állásfoglalással, elnézést ezzel a közleménnyel, ezzel a jelentéssel, mert a paradigma váltást kell ösztönözzük, oktatási rendszer az legyen oktatási terület, oktatási lehetőség, a gyermekekhez, fiatalokhoz érkező információk ugye most már kiterjedtek, már az iskola előtt is, fontos az oktatók képzése, modernizáció, mint a befogadás eszköze, olyan embereket kell képeznünk, akik gondolkoznak, és képesek az életük során alkalmazni a változásokhoz, méghozzá nem passzív módon. Mást nem is szeretnék mondani, úgy gondolom, hogy helyes ez a megközelítés, és ezt nagyra értékeltük a Krisztina jelentés tervezetében. Köszönöm szépen! Hello, good morning everyone. Van... A bizottsági a szó. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében szólalok föl, és szeretném először is üdvözölni a tanulmányt, amit Bernd Wechter mutatott be az felsőoktatás modernizálása témájában, és az Európai felsőfokú oktatás területén az együttműködés megközelítése ugye megfelel. Egyrészt meg kell nézni, hogy milyen előrelépés történt 2011-et követően. Azzal egyet tudunk érteni, illetve a legtöbb eredménnyel egyet tudunk érteni a tanulmány tekintetében. Az ajánlások tekintetében a harmadikkal kezdeném, az internacionalizáció nincs specifikus bekezdés a közleményben erre a témáról, mert úgy gondoljuk, hogy ez a négy prioritás mentén érvényes végig, amiket kiemelnék a jelentés tekintetében. A 20 cselekvési program gyakorlatilag európai programokon keresztül, az Erasmus programon és egyéb programokon keresztül valósul meg. Ezek, tehát gyakorlatilag a nemzetközi szint az a kívásokra adott válaszok középpontjában áll már most is. Teljesen egyetértünk azzal, mindaz, amit elhangzott. Fontos az oktatók képzése, azért, hogy alkalmazkodjanak a diákok igényeihez, új eh, innovatív pedagógiai eszközöket tudjanak használni, az új technológiákat jobban tudják használni, és a 2018-as Erasmus eh, Proscrum programban ez eh, prioritást fog kapni. Az oktatók képzése fontos prioritás lesz, hangsúlyozni fogjuk ezt a 2018-as az Erasmus Prescus témában. A jövő héten adjuk ezt közre. Aztán az oktatók elismerése, ez is nagyon fontos. A múlt héten a felsőfokú képzés főigazgatójával egyeztettünk erről. Fontos az oktatók elismerése. Néhány évvel ezelőtt kezdtünk csak elfoglalkozni ezzel a témával. A gyakorlat változása változtatása, a 2020-as munkacsoport tekintetében már kezdi hozni az első gyümölcsöket, tagállamok oktatói akadémiákat állítanak föl, nézik a teljesítményindikátorokat az egyetemek tekintetében. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy még többet lehet tenni ezen a területen, és az Európai Parlament jelentése üdvözlendő ezen téma tekintetében is. És aztán a multidisciplinaritás és a STEAM fókuszpontjai. Egyetértünk mindezzel. Mit is értünk mi az A alatt a STEAM-en belül? Szerintem ugyanazt értelmezzük, hogy itt nem csak az A nem csak a művészetekre kell, hogy vonatkozzon, hanem inkább arra kell, hogy utaljon, hogy multidisciplinére is legyen az oktatás, hogy a ATM képességek között átjárás lehessen. Most dolgozunk azon, hogy egy EU Steam Coalition-t felállítsunk, és ennek konkrétan ez lesz a célja. Utolsó téma a finanszírozási szakadék. Abszolút egyetértünk ezzel, az OECD-vel együtt dolgozunk, és közösen vizsgáljuk ezt a komplex témát. Köszönöm. Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy rövid megjegyzésem lenne az előadó és a képviselők által elhangzottakhoz. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kimondták, hogy az oktatás a társadalom alapja rendkívül fontos, amikor Európa jövőjéről beszélünk, amikor a szociális pillérről beszélünk. Az Erasmus Plus nagyon fontos program az Európai Oktatási Térség tekintetében. November 21-én lesz egy konferencia ebben a témában. És az is nagyon helyes, hogy értékelnünk kell a fejleményeket, az év végén fogjuk közzétenni az Erasmus Plus értékelését. Mindazzal kapcsolatban, ami mostanáig elhangzott, ugye sokan említik, hogy az iskola ne legyen az egyetlen olyan hely, ahol az oktatásra képzést biztosítani lehet. Az új technológiákat ezen a területen ki kell használni. A közleményben hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a különböző szereplők együttműködése. A fiatalok, a gyerekek sok időt töltenek az iskolában, fontos, hogy az oktatás minőségi legyen az elemzés egy pontja kimondja, hogy az új technológiákon túl fontos az is, hogy felismerjük, hogy a problémák fönnállnak. Több forrásra van szükség, több kiválóságra van szükség. Évtizedek óta folyik ez a vita. Ma is túl gyakori az, hogy a szülők helyzete alapján már gyakorlatilag tudni lehet, hogy milyen utat fog bejárni a gyermek. Következő ma az oktatókkal kapcsolatban, az oktatók kiválasztásával kapcsolatban. Vonzóvá kell tenni ezt a szakmát, az oktatást, a képzést folytatni kezden ezen a területen is. A létezik a képzés, de a képzés folyamatos kell, hogy legyen, jó karrier lehetőséget kell felmutatni, az iskola szervezés egyes posztjai tekintetében például. Mindegyik kérdéssel foglalkoznunk kell ahhoz, hogy teljes legyen a csomag, és nagyra értékeljük a jelentést. Köszönöm, elnök, köszönöm. Krisztián Libecka zárja le a vitát. Két percben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az összes megjegyzésért sok téma merült föl itt a vita során. A technológia, az informatika szerepe, mindennek eh, támogatnia kell az oktató szerepét, az oktató feladatát, mint, eh, mint oktató. Tehát nem egy eh, hagyományos tanuló tanár szerepet kell föntartani, egyszerűen megváltozik az oktatónak a szerepe. Platon vagy Szokratész idején beszéltek a tanár és a tanuló, most pedig az oktató információkat kell, hogy biztosítson. Azt kell, hogy megtanítsa, hogy a keresni tudjanak információt a tanulók, hogy tudjanak szelektálni, és tudjanak tárolni az információkat. Második megjegyzésem az iskola és a szakképzés kapcsolata. Egy személyes megjegyzéssel élnék. Pontosan ezzel a témával foglalkoztam Lengyelországban miniszterként. Mindez nagyon fontos, nem csak általában az oktatás területén, hanem ki kell mondani egy lengyel fodrász, Párizsban híres fodrász iskolát tudott indítani Antoine név alatt, úgyhogy egy fodrász is lehet művész. Ha valaki kiváló villanyszerelő, ő is kaphat azért kultúrát, ő is be tudja fogadni a kultúrát, úgyhogy vegyük azt figyelembe, hogy vannak olyan szakmák, amelyek nagyon fontosak és nagyon értékesek, de ne ö, dolgozóként gondoljunk rá, hanem személyként, emberként gondoljunk rá, és most fordulok Máté úrhoz is. A kőműves feladata hatalmas, de ne felejtsük el, hogy a kőműves is egy ember, egy emberi lény. A válság utáni időszakban élünk. Mit is teszünk? Japánban például azt látjuk, hogy válságot követően egyre több pénzt szállnak a kutatásra és az oktatásra, képzésre. Kövessük ezt a példát. az oktatás, a képzés nagyon sok pénzbe kerül, nagyon drága befektetés. Szeretném még egyszer megköszönni az összes hozzászólást, és nagy örömmel dolgozom tovább a témám. Köszönöm szépen. A vitánk is azt mutatja, hogy pontosan jó időben születik ez a saját kezdeményezésű jelentés. Mindenkinek nagyon fontos a véleménye, és mindenki számára fontos, hogy mit fog tartalmazni a jelentést, hiszen a cél, hogy modernizáljuk az oktatást Európában. Határozottan kiállok amellett, hogy a határidőket betartsuk a jelentés tekintetében, nyomást fogunk gyakorolni a foglalkoztatási szakbizottságra, hogy fogadják el a mi határidejeinket, joguk van arra, hogy részt vegyenek a jelentés elkészítésében, de fontos, hogy tartsák be a mi általunk meghatározott határidőket. Január 22-én fogjuk bemutatni a jelentést, és azt szeretnénk, hogy a, a Kulturális Szakbizottságban márciusban tudjunk erről szavazni. Most októbert írunk, úgy gondolom, hogy a foglalkoztatási szakbizottság is tiszteletben tudja majd tartani ezeket a határidőket. Igen, hát majd gyomás gyakorolunk a foglalkoztatási szakbizottságra, tartsák be ezeket a határidőket. Minden esetre szükség van e- erre, hogy megfelelően dolgozunk, és ez egy saját kezdeményezési jelentés. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelően le tudjuk zárni a saját kezdeményezési jelentéseket. Köszönet Krisztinának, köszönet a hozzászólóknak, és Köszönet a bemutatott tanulmányért Vechter úrnak. Minden jót kívánok az előttünk álló munkához, és ezzel lezárom ennek a jelentésnek a megtárgyalását. Ötös napi rendi pont következik. A Kreatív Európa program ról beszélünk. Mielőtt átadnám a szót az előadónak, az eljárásra szeretnék emlékeztetni. Szeptember 4-én koordinátori ülésen megállapodás született arról, hogy ebben az esetben egyszerűsített eljárást fogunk követni a ügyrendi szabályzat 50 cikke alapján. Október 10-én megállapodás született a következő ütemezésről Ma eszmecsere, október 26 a módosító indítványok hat, benyújtásának a határideje, előadó árnyék előadók részéről, csak angolul fognak ezek elkészülni. Az elnökség ezeket a módosító indítványokat a Kultúra Szakbizottság minden tagjának el fogja küldeni. Tíz nap lesz arra, hogy ellenvetés lehessen benyújtani a módosító indítványok kapcsolatban. Ha nincs ilyen ellenvetés, november 10-ig, akkor úgy tekintjük, hogy a szöveget elfogadtuk. Hogyha lesz olyan parlamenti képviselő vagy parlamenti frakció, amely gyakorlatilag itt három tagról van szó, hogyha valaki elemet is fog benyújtani a módosító indítványokkal kapcsolatban, akkor eh, szavazni fogunk november 22-23-án a módosító indítványokról. És szeretnék arra is emlékeztetni, hogy csak a benyújtott módosító indítványokról fogunk akkor szavazni, és nem lehet újabb módosító indítványokat majd benyújtani. Ez az egyszerűsített eljárás. Aztán később majd eh, beszélni fogunk az eljárás részleteiről is de most akkor átadnám a szót az előadónak, Kosztászonynak. Köszönöm, elnök asszony, emlékeztetett az ütemezésre. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az árnyék előadókkal már két találkozónk volt, a második tegnap. Az elsőn a szakbizottság, vagy a bizottság is részt vett, fontos információkat osztott meg velünk, és tegnap pedig az árnyék előadókkal egyeztettünk hasznos volt, hogy így fölmérjük az összes információt, és megfelelően tudjuk értékelni a témát. A European Youth Orchestra 76-ban született a parlament kezdeményezésére állásfoglalás alapján. Két nagy zenész alapította, Claudio Abbado és Lionel Breyer, és most és mostanáig is nagyon fontos a szerepük, fiatal zenészek, 16 és 26 év közötti zenészek vesznek részt ebben a zenekarban egész Európából. Ez egy egyedi lehetőség. A zenészeket évről évre választják ki, és évről évre kb. 3000-en jelentkeznek a meghallgatásra utána a meghallgatások után lesz egy központi, van egy központi meghallgatása már tagállamból, tagállamban kiválasztott a zenészek között. 120 fős a zenekar, és van 120 tartalék is, vagyis évre évre jelentős számú zenész tud részt venni ebben a kezdeményezésben. Készült egy tanulmány, egy értékelés, az fiatal zenészek 85%-a azt mondja, hogy nagyon pozitív volt ez a tapasztalat. A 28 év fölötti a zenészek 95%-a, és több mint 90%-uknak lehetősége van a zenekari tapasztalat után, hogy a zenei életben tudjon elhelyezkedni. Az oktatók is tanulók, gyakorlatilag ez egy közösség, turnékat szerveznek, nyári iskolákat szerveznek, bevonják a a fiatal közönséget a munkájukba, és a turnékat szerveznek Európai, ide Európán kívüli országokba is. Pont ezekben a napokban mennek Kínába, Pekingbe konkrétan, mert ott kínai és európai zenekarok találkozóját szervezte meg a kínai delegáció az Európai Parlament részéről. A Kreatív Európa keretében ma már nincs az a szerep, ami korábban volt, a kultúra nagykövetei. Azért a következő tervezési időszakban ezt végig kell majd gondolni. A zenekar forrása az Európai Unióból származott. A Európai Parlament külön megjelölte 2006-ig ezt a alapot, utána egy következő időszakban három éves pályázatokat alkalmaztunk megújulási rendszerben, és 2014-ben havi 600 millió eurós finanszírozást nyert el a zenekar, 2015-ben nem volt sikeres a pályázatuk. Az Európai Bizottság a Kulturális Főigazgatóság kezdeményezése alapján. Ugye ezek a pályázatok nem célzottak, nagy szervezetekről van szó, ezek Európai Unión belüliek, európai dimenzióban működő szervezetek, de nem hálózatok, és nem olyan szereplők, amelyek más országokkal projekteket alakítanak ki, hanem önmagukban európai szervezetek, és emiatt ugye a részvételi lehetőség esetén is kevesebb a forrás, a keret magas volt, de ez az oka annak, hogy a különleges helyzetük, hogy nem tudták megnyerni a finanszírozást. Több kolléga benyújtott pilota projekt javaslatot, sok országból azért, hogy ez a fajta szervezet ne szűnjön meg. Az Európai Fiatalok Zenekara fontos, hogy fölmaradhasson 2016-tól először a miniszterek tanácsa, majd Juncker bizottsági elnök úr találtak egy megoldást, és így a Kreatív Európa részéről nem felhasznált alapokat lehetett a zenekar támogatására felhasználni. Ez 2017-ben lezárul. Viszont 2018-2020-ra pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az európai társfinanszírozást nem lehet biztosítani. A tagállamok is részt vesznek ebben, tagállamok, magánvállalkozók, támogatók is, illetve a maga a jegybevétel is felhasználható természetesen a zenekar föntartási költségeire. A bizottság munkaprogramot dolgozott ki 2018-tól a tervezet szerint biztosítani lehet a társfinanszírozást, de egy a jogalap felülvizsgálatának a felülvizsgálatát követően csak a mai javaslat, és kérem a kollégákat, hogy foglalják el ezt a javaslatot. A mai javaslatom tartalmaz azt a megoldást, amely az egyetlen lehetőség arra, hogy föl lehessen tartani ezt a zenekart. Tehát el kell fogadjuk a Európai Kreatív Program rendelet egy bizonyos cikkét, a 190-es cikkről van szó az általános bizottsági rendelet tekintetében, mert általános európai célú szervezetként tudnánk így megnevezni, és európai kulturális céloknak megfelelő szervezetként tudnunk megnevezni ezt a zenekart. Tehát így lehetőséget biztosítanánk arra, hogy megkapja a támogatást a zenekar. Sok igényt begyűjtöttem az árnyék előadók részéről, ezek alapján is módosító indítványokat fogok kidolgozni, átláthatóság fokozása, nemzeti szen a pályázatok jobb ismerete, a bizottságtól majd azt fogom kérni, hogy ne csak a kultúra programhoz írjuk ki ezeket a támogatásokat, hanem a ágazatok közötti, szektorok közötti finanszírozás is lehetővé váljon. Mást nem is mondanék most, majd választ adok a kérdésekre. Köszönöm a figyelmet. Vielen herzlichen Dank. Ich... Nagyon szépen köszönöm. Először az árnyék jelentéstevőknek fogok szót adni három percben Venta úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a zenekart illeti, ez egy teljesen egyedülálló projekt, és nagyon fontos az európai értékek szempontjából, mint ahogy azt Koszta asszony is elmondta. Tehát minden egyes tagállamból vannak tagjai, ennek az ifjúsági zenekarnak, és tulajdonképpen így az egész Európai Uniót képviselik, amikor koncerteznek az Európai Unión kívüli területeken. Véleményem szerint tehát nagyon fontos projektről van szó, és az ezzel kapcsolatos eljárások, illetve ennek a kezdeményezésnek a finanszírozása viszont eléggé aggasztó. A bizottságtól szeretném megkérdezni a következőket. Az eljárások kapcsán, illetve a finanszírozás kapcsán itt ugye közbeszerzési pályázatokról van szó, másodszorban pedig a 2014-2016-os időszakban a finanszírozásról. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy milyen értékelést készítettek el a tenderek kiírása után, és reméljük, hogy egy kicsit részletesebben megérthetjük majd, hogy miért keletkezett ez a probléma, és biztosítani tudjuk, hogy a jövőben minden maximális átláthatósággal történjen. A problémák ugyanis azt mutatják, hogy nem lehet így folytatni az eljárásokat az Európa, Kreatív Európa program kapcsán, így tehát a 2020-as időszakig át kell alakítani az eljárásokat, és átláthatóbbá kell tenni ezeket. A kreatív ágazathoz kell igazítanunk a Kreatív Európa program működését. Úgy gondolom, hogy nem csak a zenekar kapcsán jelentek meg a problémák, például az Arte televízió csatornának is voltak problémái, a feliratozások finanszírozásának kapcsán pedig ez egy igen kiemelkedő és nagyon fontos televíziós csatorna. 2018-ban nagyon sok előkészítő cselekvés indul majd meg az Árte kapcsán, és reméljük, hogy a problémákat sikerül majd kiküszöbölni. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért velem abban, hogy meg kell találni a megfelelő kiegészítő finanszírozási lehetőségeket, és erre jó lehetőséget nyújt a félidős felülvizsgálat. Várjuk tehát a bizottság válaszait, és reméljük, hogy mindannyian továbbra is építő jelleggel tudunk majd együttműködni Koszta asszonynal, és megtaláljuk a megfelelő lehetőségeket, hogy még legalább 40 évig működjön ez a zenekar. Köszönöm szépen, kedves kollégák, azért ne keverjük össze a szezont a fazonnal, mondja az elnökasszony. Itt a jövő évi előkészítő tevékenységről van most szó, és arról, hogy a finanszírozást hogyan tudjuk folytonossá tenni. A Kreatív Európa programból megoldható a finanszírozás. Ezzel kapcsolatban voltak problémák ebben az évben, tehát azt indokoltnak találom, hogy elgondolkozzunk azon, hogy hogyan tudjuk a jövőben fenntartható módon folyamatosan finanszírozni ezt a programot. Azért azt kérném, hogy más témákra ne térjenek ki most a jelenlegi vitában, hanem erről a témáról beszéljünk csak. Prokter úr a következő árnyékjelentéstevőnk. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Kosta asszonynak az igen átfogó bevezető hozzászólásért és a tegnapi ülésért. A tegnapi árnyékjelentéstevői ülésem nagyon sok fontos pontot megtárgyaltunk. Egyértelmű tehát, hogy bizottsági problémáról van szó. 40 évre hoztuk létre ezt a zenekart, sokkal azelőtt, hogy létrejött volna a Kreatív Európa program. Tehát egyértelmű volt a finanszírozása és a menedzsmentje a zenekarnak, nyitott párbeszédet folytattak mindig a bizottsággal. És ők úgy gondolták, hogy valóban sikeresek lehetnek a Kreatív Európa programos pályázatnál. És mindenképpen abban bíztak, hogy megfelelnek majd a feltételeknek. Tehát ez mindenképpen problémát okozott, mert az elmúlt években nem sikerült kiküszöbölni az ezzel kapcsolatos problémákat. Az első pályázat sikeres volt, ugyanakkor már valamennyire előre látható volt, hogy a következőek nem biztos, hogy ugyanolyan sikeresek lesznek. Így tehát a finanszírozás most nagyon komoly problémákat okoz, és hát ugye egy program közepén vagyunk, nem lehet itt megszakítani ennek a zenekarnak a munkáját finanszírozási problémák miatt. Tehát a bizottság hozta létre ezt a problémát, úgyhogy jó lenne, hogyha használná a fantáziáját, és valamilyen megfelelő módon akkor meg is oldaná ezt a problémát. Köszönöm szépen, Diakonú képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én magam is részt vettem a tegnapi vitán, amelyet gyümölcsöző vitaként tudok felemlegetni. Az előttem szólókkal nagyjából egyetértek. Én is úgy gondolom, hogy mindenképpen elfogadható, jogilag elfogadható megoldásra kell jutni, ami ha lehet, hosszú távú, és nem diszkriminál más hasonló kezdeményezéseket a kulturális térben. Gondolom, hogy ilyen egyetértünk abban, hogy a zenekar működését biztosítani kell, méghozzá korrekt és megfelelő módon. Mindennyiunk számára rendkívül fontos ez a zenekar. Köszönöm szépen, Niriada képviselő helyett Nikius kolléga fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt Koszta asszony. Látjuk, hogy rendkívül elkötelezetten végzi ezt a munkát, és nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg. Mindezekkel egyetértek. Üdvözöljük a megközelítést, és üdvözöljük azt, hogy Kreatív Európa irodák jöjjenek létre a különböző tagállamokban. Természetesen ezt még meg kell nézni, hogy a felülvizsgálati és döntéshozatali eljárásokban hogyan vesznek majd részt ezek az irodák. De az mindenképpen fontos, hogy jobban be tudjuk vonni a tagállamokat ezekbe a folyamatokba. Természetesen támogatjuk azt a megközelítést, hogy az európai közös értékeinket továbbra is védeni kell. A, a közös örökségünk éve lesz a 2018-as év, tehát ezt az évet külön jól ki kell majd használnunk. Ami a garanciát és az új finanszírozási eszközöket illeti, az az érzésem, hogy vannak olyan ágazatok, amelyeket kevésbé fontosnak tartanak, és amelyek valószínűleg finanszírozási csapdába kerülnek. Nagyon fontos, hogy a kulturális szférában működő kisebb szereplők is megfelelő támogatást kapjanak, amely hosszú távú és átlátható. A bizottság stratégiájának a végrehajtása szempontjából is fontosak ezek a célkitűzések. Ugyanakkor, hogyha a bizottság olyan célkitűzéseket határoz meg, amelyek nehezen összeegyeztethetőek a művészetek világával, akkor mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy mit kellene változtatni az eljárásokon. Én úgy gondolom, hogy mindaz, amit megtettünk a, az oktatás szintjén, azt ki kell terjeszteni a kultúra szintjére is, hiszen ezek ilyen specifikus területek. Úgy gondolom, hogy az alulfinanszírozottság kérdését nem szabad elhanyagolni. Én úgy gondolom, hogy összességében alul finanszírozás uralkodik a művészeti piacon. Három percet kaptam, 3.05-nél járok elnök asszony, úgyhogy azt hiszem, hogy nem léptem túl az időt. Köszönöm szépen. Igen, néznem kell az órát elnökként, mert telik az idő. Bilde asszony szót kér? Tessék, parancsoljon. Először Sodrova képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Szilvia Kosztá mindenkitől azt kérte, hogy támogassa a kezdeményezést. Én magam személyesen is úgy gondolom, hogy a fiatalok zenekara rendkívül fontos, ennek meg kell maradnia, és ennek a jövőben is működnie kell. Válságos helyzettel kell szembenéznünk, de azért ne feledjük el, hogy az Európai Bizottságnak és a mi szakbizottságunknak is az a feladata, hogy hosszú távú megoldást találjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szujevszki képviselője a szó. Köszönöm szépen. Nem rejtem véka alá, hogy konkrétan katasztrofális a helyzet. Katasztrófával állunk szemben, amely az Európai Bizottság szavahihetőséget is megkérdőjelezi egy rendkívül fontos művészeti ágazatban. 40 éve működik ez a zenekar, az teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy az elkövetkezendő évben, vagy az elkövetkezendő két évben ne reálljon megfelelő finanszírozási háttér emögött a zenekar mögött. A zenekar természetesen már elkötelezte magát a hangversenyek tekintetében a 2018-as évre nézve, ezeket nem lehet lemondani, ami óriási nyomást jelent számunkra. Tehát január 1-én, kb. két hónap múlva megkezdődnek a 2018-as koncertek, és konkrétan kijelenthetjük, hogy a zenekar csődbe ment. A 2018-as évre nézve sürgősségi megoldásokat kellene elfogadni a kulturális szakbizottságnak meg kellene vizsgálnia, hogy milyen egyéb finanszírozási lehetőségek elképzelhetőek mert attól tartunk, hogy ha kivárjuk a következő pénzügyi keret felállását, akkor 7 vagy 10 évet is várakoznunk kell. Tehát ez nem megoldás, ez nem opció, megfelelőképpen meg kell mentenünk ennek a zenekarnak a működését, és nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen szerencsétlen és szomorú precedens teremtődjék, amit utána más intézmények is felhasználhatnak. Tehát negatív kihatások nélkül meg kell mentenünk, sürgősséggel meg kell mentenünk az ifjúsági zenekart. Meg kell találnunk a megfelelő megoldási lehetőségeket, és utána meg kell vitatnunk, hogy hogyan lehet a következő évben, években finanszírozni a zenekart, különben valóban katasztrófába tartunk. Most pedig hasznos lenne, hogyha választ lehetne adni a feltett kérdésekre is. Köszönöm szépen. Először is angolra szeretnék váltani, mert angolul készítettem elő a felszólalásomat, úgyhogy köszönöm szépen a jelentést és köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Unió a ifjúsági zenekarát megmentse a következő három évre, biztosítsa annak a működését. Hallhattuk, hogy milyen sokan aggódnak emiatt a zenekar miatt, és fontos az is, hogy a megoldást mikor tudjuk biztosítani. Gyakorlatilag az ideiglenes megoldás, amelyet az Európai Parlamentnek köszönhetően tudtunk megvalósítani, a végéhez ér. Ez az ideiglenes megoldás tavaly 2016-ban, amikor az Európai Unió ifjúsági zenekara sajnos nem tudott finanszírozáshoz jutni, akkor biztosítottuk számára ezt az átmeneti megoldást. Szeretnénk azt a javaslatot megtenni, hogy az Európa Kreatívának egy felülvizsgált formájában vehessen részt a ifjúsági zenekar, ez az Erasmus Pluszon belül is megvalósítható lenne, a College of Europe is ide tartozik, vagy a Firenzei EU Egyetem, illetve az Európai jogi akadémia, amelyet Trierben tartunk fenn. Tehát ezeket úgymond intézményi szempontból támogatjuk átlátható módon, és ezt más programok tekintetében is megtesszük. Ugyanakkor teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ebben a kontextusban azt kell biztosítanunk, hogy ez egy egyszeri megoldás legyen, egy különleges zenekarra vonatkozólag. Ahogyan elmondta, Kosztá asszony 1979-ben hozták létre ezt a zenekart, és azóta is rengeteg-rengeteg nagyon tehetséges fiatal vett részt ennek a zenekarnak a működésében, és így színpadra léphettek és hogyha az európai zenekar nem biztosította volna nekik ezt a lehetőséget, akkor lehet, hogy nem futják be azt a zenei karriert, amelyet befutottak. Gyakorlatilag a fiatalok nagyon sokat támogat, tehát nagyon sokra tartják ezt a zenekart, főként azok, akik részt vettek benne, és fontos az, hogy lássuk, hogy itt egy nagyon egyedi megoldásról van szó, amelyet ezt az egyedi helyzet idézett elő. Szeretnénk a az Európa Kreatíva jogalapban egy átlátható módon találni finanszírozási lehetőséget ennek a zenekarnak, és a találomok is éppen most vitatják meg ezt a lehetőséget. Igaziból nem látom azt, hogy Európa Kreatíva, amely új program és új prioritásokra ö, fókuszál, a kapacitásépítést, a professzionalizációt kívánt az ászlajára tűzni a fiatal zenészek számára, és az Európai Ifjúsági Zenekar 2014-ben megvalósította mindezeket a követelményeket, és ugyanakkor innovatív jellege is volt. Mégis, miért nem sikerült akkor elérni ezt a finanszírozást? Gyakorlatilag nem tudja évente megújítani saját magát, és ilyen módon az Európa kreatíven belül az innovációt nem tudja biztosítani. Tehát itt gyakorlatilag előre kell kész, elő kell készíteni a tevékenységeit, és olyan szervezési kapacitásokra van szüksége, amelyek révén elő tudják készíteni a fellépéseiket, márpedig ezt a kreatív, az Európa kreatíván belül nem ö, tudjuk biztosítani. E, az ilyenfajta finanszírozás, vagy az ilyenfajta tevékenységek finanszírozását. Egy fenntartható szervezetre, testületre van szükség, ezért itt nem egy partnerségi kérdésről van szó, mint ahogyan azt más projektekben viszont látjuk, hogy megvan. Ezért nem kapta meg a finanszírozást. De ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon sokat tett a zenekar annak érdekében, hogy ne csak EU-s finanszírozásokból tudjon megélni. Tehát privát szponzorokat is talált, és egyszerűen képes lett arra, hogy akár jegyeladáson keresztül is bevételekhez jusson. Ez nagyon fontos erőfeszítés volt az ő részükről, és nagyon szépen megpróbálták a finanszírozásukat modernizálni. Ahogyan többen elmondták már, olyan fiatal zenészekről van szó, akik mindenféle tagállamok, tehát nagyon sokféle tagállamból jöttek, és elképzelhető, hogy vannak hasonló minőségben dolgozó zenekarok, más zenekarok is Európán belül, de azért az ifjúsági zenekar nagyon nagy lehetőségeket nyújt minden tagállamban a fiatal zenészek számára, ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez különlegessé teszi, és egyedivé. 600 ezer eurós keretben gondolkodunk évente. Ez a Európa kreatíven belül három kis projektnek felel meg, és miután önök támogatnak bennünket abban, hogy 2018, 19 és 20-ra vonatkozólag arányosan nagyobb finanszírozást kapjon ez a zenekar, ezért mi azt gondoljuk, hogy ezt ilyen módon meg lehetne valósítani. Köszönöm szépen a bizottságnak is a hozzászólását. Tudom azt is, hogy tegnap az árnyékjelentéstevők találkozóján jó sok kérdésre is sor került. Itt mondjuk eljárásbeli és jogi jellegű kérdések is felmerültek megpróbálunk mindent tisztázni a jogi szolgálaton keresztül, mert világos jogi helyzetet szeretnénk teremteni, hogy mindenki átlátható módon nyomon tudja követni, hogy mi is történik. És valóban ez egy különleges helyzetre adott különleges válasz. Persze az is érthető, hogy van, aki esetleg ezt nem támogatja, vagy aggályai, fenntartásai vannak, hogy nem, tar- nem teremtünk-e valamilyen precedens. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Ezért fontos az számunkra, hogy ezeket a kérdéseket meg tudjuk oldani. egy észszerű megoldásra van szükség. És még egyszer visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Köszönöm szépen, én is nagyon szépen köszönöm az összes jelentéstevőnek a munkáját, hiszen nagyon kritik, vagy nagyon konstruktív kritikákat kaptunk őtőlük is, és köszönöm szépen az elnöknek is, hogy figyelembe vette mindezt. Diakornó és más kollégák kérdéseire is pontos választ kell adni ha meg akarjuk menteni ezt a zenekart, a lehető legjobban szeretnénk ezt megtenni, de azt hiszem, hogy azért le kell vonni a következtetéseket a jövőre nézve is, mert amikor 2013-ban az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem lehet visszatérni a korábbi rendszerhez, nagyon kevés ilyen szervezet volt egyébként, de ez akkor egy rossz döntés volt a bizottság részéről, és ezt figyelembe is kell vennünk. Nem lehet kidobni a fürdővízzel együtt a gyereket is. Úgyhogy még egyszer elmondom azt, hogy az önök véleményét figyelembe fogom venni, de itt mindenképpen a bizottság és a DG kultúra részéről nyitottságra van szükség, hogy az én javaslatomat fontolják meg. Ami a büdzsét illeti, én azt gondolom, hogy nem csak a kultúra programnak kellene ez részét képezze, hanem esetleg kvóta jellegűen a média és uh, a cross-kulturál területekből is uh, finanszírozhatnánk. Mert nem szeretnénk azt, hogyha ez uh, a finanszírozás kizárólag um, a kultúra rovására menne. Kedves kolléga, én is aláírtam az előkészítő tevékenységeket, lehet, hogy három év múlva már más lesz a helyzet, mert akkor esetleg már egy külön költségvetési sort alkothat mindez, de most másról van szó. Fontos az, hogy európai szervezetként éljen tovább az Európai Ifjúsági Zenekar, és azok az országok, akik eddig támogatták a zenekar működését, nekik is biztosítanunk kell azt, hogy a jövőben is ezt megtehessék Olaszország, Franciaország, Belgium, és így tovább. Köszönöm szépen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank und uh, ja, den Bericht. Köszönöm szépen, Szilvia. És most a jelentéstevőnek megköszönöm a munkát, épp úgy, mint a az jelentéstevőknek és ezzel a következő napi rendi ponthoz jutunk el. Hatos napi rendi pont, ifjúsági munkahelyteremtés a tagállamokban. Itt egy végrehajtási jelentésről van szó, megvizsgáljuk majd azt, hogy hogyan is működött egészen mostanáig ez a rendszer, és megnézzük azt is, hogy mit lehet tenni majd a jövőben, hogy a dolgokat javítsuk. Ez az ifjúsági garancia, illetve a munkahelyi garancia programok kapcsán került megfogalmazásra október 25-éig 11 óráig lehet leadni a módosítási javaslatokat, reméljük, hogy addigra rendben lesz az egész informatikai rendszer is. Nekov úrnak adom meg a szót, és kérem, hogy tartsa be a felszólalási idejét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Megpróbálom bemutatni a szövegemet. 1,4 millió fiatal munkanélküli, amikor az ifjúsági garancia és a kezdeményezés az ifjúsági foglalkoztatásra kezdődött, akkor 28% volt a fiatalok munkanélkülisége, 16,7% volt 2016-ban. 2000 tehát a 2000-es években változás következett be. Az Európai Számvevőszék jelentése bemutatja, hogy nehéz a tényleges eredményeket elemezni, mert nincs egy monitorozási mechanizmus, egy nyomonkövetési mechanizmus, hogy nyomon kövessük azoknak a sorsát, akik az ifjúsági foglalkoztatási garanciát használtak, akik kezdeményezettek voltak. Öt témára szeretném felhívni a figyelmet a foglalkoztatási szakbizottságban is tárgyalásra kerülnek ezek a témák. Csökken az ifjúsági munkanélküliség. 2014 követően 5 a megemelte az alapot a bizottság, és ennek jó hatása volt. Tovább ehhez társultak egyéb finanszírozási eszközök is. Ezért elmondhatom, hogy pozitívak az eredmények a végrehajtás során. Az ajánlás 2020-ig fog élni, és extra finanszírozást is fog kapni. Másik megjegyzésem, figyelembe véve az összes igényt, a, olyan személyekről van szó, akik nem dolgoznak, nem, nincs, nincs nincsenek képzésben, és nem tagjai oktatási rendszernek is. A többségük nem magasan képzett, és nem sok területet fed le ez a kezdeményezés a kevésbé képzett emberek tekintetében. Aztán az egyablakos rendszer és az egységes tájékoztatási rendszer a következő téma. A fiatalok nem igazán járnak el a munka közvetítő irodákba, ezért a jó megoldás az, hogyha csak egy helyre kell, hogy bejelentkezzenek. Negyedik megjegyzés, a képzéshez, szakképzéshez, oktatáshoz, tanuláshoz való hozzáférés kérdése, minőségi hozzáférés. Nem nincs egyértelműen megfogalmazva, hogy mit is jelent az, hogy minőségi hozzáférés vagy minőségi lehetőség. Következő megjegyzésem, 25-re, 29 évre nőtt az átlag életkora a kérelmezőknek. Szeretném megemlíteni, hogy a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése és a fiatalok munkába kerülésének a garanciájának a korhatára 25 év, de 29 év lenne a megfelelő korhatár. Tehát ez az öt fontos elem a véleménnyel kapcsolatban. Végül szeretném még azt is elmondani, hogy várom az ajánlásokat, és várom a véleményét a többi árnyék előadónak is, azért, hogy javítani lehessen a jelentést. Köszönöm szépen! O să conduc pentru câteva minute eu ședința. egy rövid időre én fogom vezetni ezt a vitát, ezért először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és Sájdrova asszonynak adom meg a szót. Itt van a teremben? Nincs. Kásznaderszki úr. Tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr. Néhány dolgot szeretnék most elmondani Természetesen támogatjuk az elképzelést, foglalkozunk el ezzel a, a generációval, nagyon nehéz alkalmazkodniuk a mai helyzethez ezeknek a fiataloknak. van egy olyan téma, ami nem mindig egyértelmű. Ezeknek a kezdeményezéseknek a, a forrás bővítése, a költségvetési háttér kibővítése vagy növelése, az pozitívnak tűnhet, de mindig van egy de. Szerintem azokra az esetekre kellene koncentrálni, amelyek a nehezebbek. Vagyis próbáljunk meg egy sor kritériumot bevezetni azért, hogy jobban tudjunk koncentrálni azokra a fiatalokra, akiknek alacsonyabb képzettsége vagy akik nem regisztráltak. Hát ezek az igazán nehéz esetek. Aztán egy fontos kérdés, ami fölmerül itt, a felügyelet kérdése az előadó jelentésében is szerepel ez. Nem lehet nehéz felállítani egy ö, alapot, egy új programot, de ami a valós nehézséget jelenti, hogy a program legyen hatékony, és hogy mérni tudjuk a hatékonyságot. Én úgy gondolom, hogy ez célzottan kell, hogy működjön. Aztán a következőt is szeretném hangsúlyozni. Tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy a programot kísérnie kell egy sor strukturális változásnak is, vagyis egy reformnak. Hogyha ezeket a változásokat nem tudjuk megoldani, akkor az Európai Unió általános problémáját sem oldjuk meg. Ezért az a véleményem, hogy szélesebb körű politikai megközelítésre van szükség. Az Európai Unióban természetesen nagyon jól tudjuk, hogy gazdasági egyensúlytalanság él ezen a területen, de más területen is azt látjuk, hogy alkalmazkodni kell, figyelembe kell venni a különbségeket. A foglalkoztatási szakbizottságban hamarosan fogunk szavazni a szociális dömpingről, a kiküldő dolgozókról. ezen a területen, bár a szándékok nagyon jók, a, ugye fokozottabb lesz a szociális védelem, ugyanakkor beszélnünk kell arról, hogy ezek a munkahelyek legyenek jó minőségűek. Még egyszer mondom, hogy ne felejtsük el, hogy jelentősek a szociális különbségek és a gazdasági helyzet különbsége. A foglalkoztatási szakbizottság lehet, hogy pont fordított irányba fog elmozdulni, lehet, hogy romlani fog a helyzet. Én remélem, hogy ez a program ez valóban élő program lesz, és valóban hatékony lesz, és látni fogjuk azokat az eredményeket, amelyeket megcéloztunk. Egyet szerettem volna mondani, majd néhány módosító indítványt fogok benyújtani, és természetesen támogatni fogjuk az előadót. Köszönöm. Köszönöm szépen Krasznodevszki úr. Nem látom a többi előadót, nem tudom, hogy Béla asszony szeretne hozzászólni? Köszönöm. Szeretnék, ugye örülni kell annak, hogy csökken a fiatal munkanélkülisége, ugyanakkor meg kell nézni, hogy a kezdeményezés hogy járt ehhez hozzá. A tagállamok között jelentős a különbség, és elnök kérem, hogy lassabban beszéljen be lehet mutatni, hogy az Európai Unió jól válaszolt a kihívásra. A, nem azt akarom mondani, hogy a kezdeményezés hasztalan, de hogyha az Európai Számvevőszék véleményét nézzük, akkor ez nem hatékony 25-29 éves korosztályjal nem foglalkoznak, 2020-ig semmi nem fog változni, hogyha az összeg sem változik. Az egy ablakos rendszer kialakításával kapcsolatban, hogyha így egyértelműbb és tisztább lesz a rendszer, akkor ez, ezzel közel tudjuk vinni a támogatást a fiatalokhoz. A célzott személyekhez közel tudunk kerülni Egyébként pedig ez csak egy szép csomag egy üres dobozhoz. Egyáltalán nem biztos, hogy a központosítás hatékony, mert a kihívás az, hogy ott kell megkeresni a fiatalokat, ahol vannak, és ne pedig egy platformot ajánljunk nekik. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy senki más nem kér szót. Osztrajewski úr. Két perc. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, két megjegyzésem lenne, két kritikai megjegyzésem. Először is a korra vonatkozóan. A fiatalok számomra az is fiatal, aki 40 éves, és nem értenék azzal egyet, hogy ők ne kapjanak például speciális munka erőpiaci támogatást. Hogyha kibővítjük a korhatárt, akkor a program csak gyengébb lesz, és nem lesz erősebb, pedig azt akarjuk, hogy erősebb legyen a program. Hogyha ugyanezekkel az eszközökkel ö, dolgozunk a jövőben is, viszont egy nagyobb életkori csoportot célzunk meg, akkor gyengébbek leszünk. Aztán azok az eszközök, ö, amelyek ö, célja a munkahely megtalálása, hogy megfelelő befektetések szülessenek, ez lenne a cél a fiatalok esetében pedig a tanulók rövidebb idő alatt több tudáshoz akarnak jutni, vagy ugyanakkor a jelenség az, hogy ugyanazt a tudásmennyiséget hosszabb idő alatt szerzik meg. Látjuk a munkaerőpiaci eszközök tekintetében is mindezt. Egyetértek azzal, hogy korlátozott a programnak a hatékonysága, de nem általános kritikával nem szeretnék élni, hiszen úgy gondolom, hogyha változásokat tudunk elérni a korhatár tekintetében, akkor ez lassú kell, hogy legyen, mert hogyha gyors lesz ez a lépés, akkor kevésbé leszünk hatékonyak, és nem tudunk olyan sok személynek támogatást biztosítani a programból, mint ahogy azt szeretnénk. Köszönöm szépen, Koszta hogy két perc. Köszönetnek a felőadónak, fontos a téma, az értékelés mindenképpen el kell végezni. Egyetértek azzal, hogy ahhoz képest, aki azt mondja, hogy ennek semmi eredménye nem volt, ez csak egy picike jelentéktelen program. Ez az első alkalom, amikor a célzott képzés, az iránymutatás az oktatáson kívül és a munkahely munkaerőpiaci támogatáson túl, tehát ez egy egy mix, egy széleskörű kínálat, úgyhogy ez pozitív. A hazában már 29 évre kiterjesztettük ezt a hatáskört a munkanélküliségi dráma miatt, a drámai helyzet miatt. Fontos a szociális és strukturális alapokkal való integráció is, erre mindenképpen szükség lenne a források tekintetében, az új többi éves pénzügyi keret kapcsolatban is. Aztán összehasonlítható eredményeket kell megnézni. 34% a kezdeményezeteknek 4 héten belül talált munkát, 30% 6 hónapon belül, és 48% 10 hónap alatt talált munkát. Fontos lenne ezeket az adatokat is összehasonlítani, de nagyon fontos, hogy a munkaerőpiaci segítségen túl az oktatás képzés is mindenképpen szerepeljen a kínálatban. A bizottság szeretne hozzászólni? Tessék, két perc. Köszönöm szépen. Demonti a nevem, a foglalkoztatási főigazgatóságnál dolgozom. A korhatár tekintetében egy pontosítással szeretnék élni. Jelenleg a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése, illetve alapja elsősorban a 29 eh, év alattiakat célozza meg a legtöbb tagállamban. Azt szerettem volna tisztázni, hogy nincs akadály jelenleg arra vonatkozóan, hogy 29 éves korig tudjuk támogatni a fiatalokat. Aztán szeretném azt is elmondani, hogy a bizottság egyetért eh, az itt elhangzottakkal, a minőségi aspektusok és az egyéb intézkedések prioritást kell, hogy élvezzenek. A ifjúsági foglalkoztatási politika és az ifjúsági oktatás és képzés programjai tekintetében a következő több éves pénzügyi keresésén is. Köszönöm szépen. Nekafor, két percben le tudja zárni a vitát. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az e- árnyék előadóknak. Szurjeszki úr módosító indítványait várom. azokkal a személyekkel kapcsolatban, akiknek nincs lehetősége, hogy az összes támogatást ki tudják használni, és itt most elsősorban az ifjúsági stratégiai foglalkoztatási kezdeményezés ezen aspektusával szeretnék foglalkozni. Szilviának szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kimondta, hogy javítani kell a képzési oktatási lehetőségeket, a kísérő támogatásokat, a fiatalok munkaerőpiaci integráció érdekében. Szeretném elmondani, hogy itt véleményről van szó, ez azt jelenti, hogy nem mehetünk bele jobban a részletekbe, és ezért is koncentráltam öt témára. Bilt asszonynak is szeretnék köszönetet mondani azért, amit említett szeretném azt is elmondani, hogy azért vannak nehézségek a, a monitorozási mechanizmus tekintetében az Európai Számvevőszéki jelentésben. Ahhoz, hogy reálisabb eredményeket tudjunk elérni, a jelentésben is említem ezt, hogy ki kell alakítani egy monitorozási rendszert a kezdeményezétek nyomon követése érdekében. Elnök, köszönöm szépen. módosítók benyújtásának a határidő október 15-e 11 óra, remélhetőleg addigra a rendszer már működni fog. Még egyszer köszönet, köszönet a munkáért, nézzünk elébe a következő egyeztetéseknek. Hetes napi rendi pont. Ez egy vélemény, véleménytervezet. tervezet. fegyveres konfliktusokban és háborúkban zsákmányolt műkincsekkel és kulturális jogokkal kapcsolatos határon átnyúló kárpotlási kérelmek. A mi szakbizottságunk ebben a témában a Júri szakbizottsággal dolgozik együtt. Ez egy nagyon fontos téma. A határon átnyúló kárpotlási kérelmek témája. A téma középpontjában igazából polgári jogi kérdések állnak, és éppen ezért a Júri az illetékes szakbizottság. Ugye a műkincsekkel kapcsolatos kárpotási kérelmek jogi aspektusait vizsgálja a Juri Szakbizottság, illetve ajánlásokkal fog érni, hogy hogyan lehetne korrekt módon megoldásokat találni ezekre az esetekre. A mi szakbizottságunk viszont elsősorban nem a jogi aspektusokkal kell, hogy foglalkozzon, ezért kizárólag az 54-es cikk esetében van kompetenciánk, meghallgatjuk az előadótól, Sontis úrtól, hogy milyen ajánlásokkal élne a bizottság számára. A görögül most nem tud beszélni Csantis úr, a, mert nincs lehetőség erre most a tolmácsolási helyzet miatt, csak angolul szólalhat meg, ezért most szeretnék elnézést kérni. Próbáltuk megoldani a helyzetet, és megszervezni a görög tolmácsolást is, de sajnos erre nem volt lehetőség. Ezért köszönet Csantis úrnak ezt a megoldás, hogy csak angolul tudja meghallgatni a hozzászólásainkat, 5 percben tud hozzászólni. Παρά τις δυσκολίες po εξέθεσε proedros, Πρόεδρος afarata αφορά po προβλήματα που έχουμε στη διερμηνία, με καλή Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy némi jó indulattal azért megoldható a helyzet, és bizonyára fogunk tudni kommunikálni. Rendkívül fontos témáról van ugyanis szó a mi szakbizottságunk számára, mint ahogy azt az elnökünk is elmondta. Tulajdonképpen Európa identitását és Európa lelkét képviselik az európai műkincsek, ezek valamilyen szinten a közös történelmünknek a kincsei és a közös. Az elnök azt, hogy azt kéri, hogy a hozzászól egy kicsit lassabban beszéljen. Rendben van, akkor folytatom. Tehát mindezen okok miatt nagyon fontos, hogy foglalkozzunk az eltűnt vagy elrabolt műkincsekkel. Nagyon sok nemzetközi szervezet foglalkozik a műkincsek védelmével, és mint ahogy a történelem is mutatta, a fegyveres konfliktusok, a háborúk rendkívüli módon fenyegetik a műkincseket, talán a kulturális örökségünkre leginkább leselkedő veszély maga a fegyveres konfliktus és a háború. Számos olyan esetet láttunk, ahol a győzedelmeskedő felek hadizsákmánynak tekintették a műkincseket, és voltak olyanok, amelyek valóban értékesek voltak, melyeknek inkább, másoknak inkább eszmei értékük volt, és csak azért vitték ezt magukkal a győzedelmeskedő felek, hogy ezzel is mutassák a győzelmüket, a nagyságukat. Ezeknek a műkincseknek az eltulajdonítása sok esetben végül aztán műkincs csempészeti csatornákba torkollott, és hogyha megnézzük az európai történelmet, akkor például megemlíthetem Ciprus török elfoglalását, vagy pedig a nácizmus alatt történt műkincs elrablásokat is. Az elmúlt évszázadban, évszázadokban tulajdonképpen nem csak a második világháborút és az azutáni időszakot kell tekinteni, tehát az elmúlt évszázadokban nagyon sok műkincs tűnt el, különösen Görögországból. Folyamatosan áramlanak innen ki legális, illegális és félig legális csatornákon a műkincsek. Ezek egy része nagy európai városok múzeumaiba kerül, vagy nem feltétlenül európai városok nagy múzeumai, múzeumaiba, mint például a Milói Vénusz vagy az Akropolis Frízei Itt a Kulturális Szakbizottságban valóban el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen keretek közé lehet ö, szorítani ezeket a kárpótlási kérelmeket, vagy ezeknek a műkincseknek a ö, visszaszolgáltatását. Mindenképpen aktív és szisztematikus rendszert kell létrehozni, kell, hogy létre tudjunk hozni egy olyan rendszert, amely átlátható, amely valóban meg tudja vizsgálni ezeknek a műkincseknek az eredetiségét, a származási helyét, és amely általánosságban nem csak fegyveres konfliktusokban, hanem általánosságban is meg tudja állítani a műkincsek elrablását. Hogy az 1995-ben megszületett elrabolt és eltulajdontott műkincsekre vonatkozó egyezmény célkitűzéseit is meg tudjuk valósítani. hogyha lenne egy központi adatbázis, amelyben minden lényeges információ megtalálható lenne és hozzáférhető lenne, akkor ez valószínűleg elősegítené a nyomozásokat, a származási helyek kiderítését. A mostani szövegünk leginkább a fegyveres konfliktusban eltulajdonult műkincsekkel foglalkozik, ezeknek nagy része a második világháború időszakára tehető. Vannak már olyan adatbázisok, részleges adatbázisok, amelyek jelentős információt tartalmaznak, de nincsen közös katalogizációs rendszer. Jó lenne, hogyha létrejönne egy olyan nyilvántartás, amely európai szinten működne. Tehát ez tulajdonképpen minden egyes eltűnt, elrabolt, eltöltött műkincs származási helyét és hova tartozását tartalmazná, és úgy gondolom, hogy a bizottság is segítséget nyújthatna egy ilyen központi adatbázis létrehozásában. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a célunk az, hogy létrehozunk egy olyan rendszert, amely a műkincsek nyomon követhetőségét és visszaszolgáltatását megkönnyítené. Így tisztává és legálissá tehetnénk a műkincspiacot, és hatékonyan felvennénk a harcot a műkincsrablók ellen, és köszönöm szépen a titkárság munkáját. Köszönöm, Suntis úr, most az árnyékentéstevők kapnak szót, Kosztá asszony. Drágicsi kollégát fogom most helyettesíteni, úgyhogy megpróbálom összefoglalni az ő üzenetét valóban egy, egy nagyon különlegesek a műkincsek, és nem lehet őket semmivel sem pótolni. Éppen ezért mind a konfliktusok, háborúk, vagy, vagy akár rablás folytán való a eltulajdonítás, a nemzetközi joggal ellentétes, és ezért nagyon fontos mind a megelőzés, mind a visszaadás. De azt is jelenti, hogy egyben oktatnunk kell az európai kulturális örökség védelmet is, és a koordinációt harmonikus módon kell megvalósítani a bizottságon belül, egymáshoz közelíteni kell a ma egyébként nagyon különböző jogi hátterét a különböző tagállamoknak, és nemzetközi jogi szempontból is egy koherens és határon átnyúló megoldást kell szorgalmazni, mert jelenleg még nem könnyű a visszaadási folyamat ebből kifolyólag. Közös adatbankokra van szükség, és nagyon magas szintű független vizsgálatokra van szükség, és természetesen a kolléga teljes mértékben támogatja a jelentéstevőt. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Fiszesz kolléga helyett szeretnék valakinek szót adni. Köszönöm szépen, akkor én szeretném a kollégám véleményét felolvasni ebben a témában. Annak érdekében, hogy a műkincsek visszaszolgáltatását és az ezzel kapcsolatos kárpótlást határokon átnyúló szinten működtetni lehessen, ahhoz rendkívül fontos a származási hely felderítése, illetve hogy az illegális cselekvések megállítása ellen hatékonyan felvegyük a harcot. Fontos lenne, hogy igazságos és átlátható műkincspiacot tudjunk teremteni. Több kezdeményezés is elindult már az Európai Unióban a származási hely felderítésére, Franciaországban, Németországban vagy Hollandiában ez már hatékonyan működik. Az Európai Uniónak ezeket a jó gyakorlatokat támogatnia kellene, és meg kellene osztani a más tagállamokkal, hogy mindenhol eljuthassanak a legjobb megoldáshoz és a jó gyakorlatok alkalmazásához. Az árnyék jelentéstevő úgy gondolja, hogy a múzeumokat össze kell fogni ennek a munkának az elvégzésében, és ehhez Európai Uniós támogatást kell nyújtani. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy elkerüljük, méghozzá mindenáron elkerüljük azt, hogy valamilyen műkincs megszerzése fegyveres konfliktust támogathasson. Ebben nagyon magas az Európai Unió felelőssége. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bilde asszonyé most a szó. Köszönöm szépen. Megpróbálok normális ritmusban hozzászólni. Elnézést kérek mindenkitől, általában hadarni szoktam. Tehát egyetértek azzal, hogy megfelelőképpen kell kezelni a fegyveres konfliktusokban vagy háborúban sákmányolt műkincseket. Egyetértek tehát az előadóval. Fontos, hogy olyan intézkedéseket tudjunk teremteni, amelyek eriasztó hatásúak. Egyetértek azzal is, hogy egyre nehezebb ezt a feladatot elvégezni. Úgy gondolom, hogy hogy a megfelelő ellenőrzéssel a műkincs csempészetet hatékonyan vissza lehetne szorítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bildasszony. A bizottság képviselőjét kérdezem, hogy szeretne hozzászólni. Illetve elnézést, Lajevszki úrnak elfelejtettem szót adni, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. A kezdeményezést támogatom a műkincsek és kulturális értékek vissza kell, hogy kerüljenek a származási helyükre. Ez természetesen azt igényli, hogy bizonyos problémákat megoldjunk, és bizonyos akadályokat eltüntessünk. Először is szükség van egy nyilvántartásra, amelyben minden fegyveres konfliktusban eltulajdonított vagy elrabolt műkincs szerepe több mint 80 ezer ilyen műkincsről van egyébként szó. Hogyha ezek valahol felbukkannak a műkincskereskedelemben, akkor ezeket ellenőrizni kell, hogy ezek rajta vannak-e a listán, és azonnal fel kell lépni. Na most, hogy mik a nehézségek? Sok esetben nehéz bizonyítani, hogy ezeket elrabolták, vagy háborús konfliktusban eltulajdonították. Sok esetben restaurációra sorul, szorulnak, ezek a műkincsek, amely rendkívül költséges, és sokszor nincs meg a megfelelő anyagi háttér ehhez. Úgy gondolom, hogy a szöveg hatékonysága némiképp korlátozott, ugyanis a fegyveres konfliktusok sokszor nagyon hosszú ideig tartanak, nagy területeket ölelnek fel, vagy Európától távoli helyeken történnek. Tehát a fellépés lehetősége nehéz, és ezért az intézkedések hatékonysága is veszélybe kerül. És gondoljunk csak a Brexitre. Tudom, hogy Görögországnak így még sokkal nehezebb lesz, hogy az Egyesült Királyságtól visszaszerezze az ott található görög műkincseket, és nagyon sok afrikai ország is így érez. Köszönöm szépen, Diagon úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Valóban rendkívül súlyos problémával állunk itt szemben. Tartok attól, hogy ez a kezdeményezés és ez a javaslat tulajdonképpen csak nagyon kicsi javulást hoz majd ebben a nagyon nehéz helyzetben. Beszéltünk a második világháborúról és más konkrét fegyveres konfliktusokról, és úgy gondolom, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy mindaz, amit a második világháború után a Szovjetunió eltulajdonított, az nehezen lesz visszaszerezhető. Mindig is problémás volt számomra az, hogy megértsem, hogy hogyan lehet olyan műkincseket kiállítani egy állami múzeumban, amelyeket a második világháborúban loptak el, mert ugye ellopták. Nem tudok erre más szót mondani, soha nem értettem, hogy hogy merészelnek kiállítani ellopott műkincseket. Azt sem értettem, hogy a Nemzetközi Bíróságnál az érintett országok, akiktől elrabolták ezeket a műkincseket, miért nem kértek jogorvoslatot? Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy szeretne hozzászólni. Tessék, kettő percet tudok adni. Anna Kvincsurek vagyok, és a DJ Education és Culture képviselőjeként vagyok itt a mai napon. Nem feltétlenül magáról a kezdeményezésről szeretnék most hozzászólni, de utalnék néhány megjegyzésre, ami elhangzott. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy a bizottság igenis aktívan dolgozik már ezen a kérdésen elég régóta. A műkincs kereskedelem legálisá tételével kapcsolatban egy uh, UNESCO-s kezdeményezésnek mi is tagjai vagyunk, és mivel a jövő év az Európai Kulturális Örökség éve lesz, így nagyon aktív fellépésünk lesz. Sok uh, képzést is szerveztünk, valamint a maximális óvatosság elvének az alkalmazására is felhívtuk a figyelmet, és természetesen az ezzel kapcsolatos uh, ajánlásainkat is elkészítettük. Tudjuk, hogy a parlamentnél vannak olyan kísérleti kezdeményezések, melyek szerint bírák, államügyészek és rendőrök is részt vehetnének egy ilyen jellegű speciális továbbképzésben. Ami pedig a koordinált jogalkotást illeti, hogy akkor ez a tagállamok között sikeresen megoldhatná a helyzetet, ebben a tekintetben szeretném felhívni a figyelmet a műkincs importra vonatkozó rendeletre, amelyben igenis vannak már olyan rendelkezések, amelyek bizonyos szinten ezeknek a célkitűzéseknek is megfelelnek. A javaslatban egyébként szankciók is szerepelnek, amit szintén nagyon fontosnak tartok. Ezeknek a szankcióknak elrettentő hatásúnak kell lenniük. Reméljük, hogy a rendelet szankciói valóban elég erősek lesznek. Ami a származási helyek kapcsolatos kutatások megosztását illeti, létrehoztunk egy szakértői csoportot, amely műkincsekkel foglalkozik, a Vám Unióval és az adózással foglalkozó félgazgatóság berkein belül. Reméljük, hogy ők is kidolgozzák majd az útmutatásaikat, illetve megosztják majd velünk a jó gyakorlatokat, a 2018-as év folyamán. A múzeumok és műkincs gyűjtemények kapcsán azt szeretném elmondani, hogy a VTO-nak volt egy speciális munkacsoportja, amely 2012-ben kifejezetten a műkincsek mozgásával foglalkozott, és irányvonalakat is kidolgozott ebben a témában, és természetesen ez kitért arra is, hogy hogyan lehet az illegális helyről érkező műkincseket kiszűrni. Köszönöm szépen. Akkor most visszaadom a szót az előadónak két percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindazoknak, akik hozzászóltak a mai vitához, elmondták a véleményüket, alapvetően úgy értelmeztem a dolgot, hogy az árnyékjelentéstevők egyetértenek velem a legnagyobb kérdésekben, és ezért egyetlen egy dolgot szeretnék még megemlíteni. A kulturális örökségünk védelme valójában egy alapvetően fontos téma a Kulturális Szakbizottság munkájának szempontjából, és egyáltalán az ember, mint olyan, az emberségesség, az értékek szempontjából mindenképpen nagyon fontos ez, és azt gondolom, hogy kötelességünk megőrizni, megvédeni a kulturális örökségünket. Ebből a szempontból is nagyon fontos az, hogy a civilizációnk építő alapköveit megőrizzük. Ez számunkra a Kulturális Szakbizottságban az egyik legfontosabb feladat. Mi pedig mindig arra szorítkozunk, hogy csak egy részét védjük a kulturális örökségünknek arra a részére gondolunk, amelyik pénzben kifejezhető, tehát amelyiknek piaci értéke van. Itt főként szép művészeti alkotásokra gondolok, tehát festményekre, szobrokra. De azért itt nagyon nagy az immateriális javak aránya is, amit szintén meg kell őriznünk. Ezért számunkra rendkívül fontos az, hogy a kezdeményezésen keresztül ezt meg tudjuk őrizni, de ne felejtsük el azt sem, hogy a kulturális örökségünk sok mindenre kiterjed. Végül pedig még annyit szeretnék elmondani, hogy sokan utaltak arra, hogy Görögország a Partenum frízét szeretné visszakövetelni. Ne felejtsük el azt sem, hogy ugye azt mondják, hogy azért nem akarják visszaadni ezt, mert hogy Aténban ezt nem lehetne megfelelő körülmények között bemutatni, illetve tárolni. Hát ez teljes mértékben nem igaz ma már, és gondoljunk például a Brexit hatásaira is. Itt persze bezárnám ezt a kis fejezetet. Én szerintem itt nem ilyen adok-veszek kupeckedésre lenne szükség a műkincspiacon, hanem a dolgok valós értékét kellene figyelembe venni. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes vitát. Ez egy fontos, jó vita volt, és szeretnék arra is emlékeztetni mindenkit, hogy itt a 46-os cikk értelmében járunk el. Úgyhogy ebben az esetben gyakorlatilag azt kérjük a bizottságtól, hogy javaslatokkal éljen ebben a tekintetben, ezért kérem, hogy ezt vegyék figyelembe a módosítások beterjesztésénél is. Október 25-én 17 óráig lehet beterjeszteni a módosítási kérelmeket. Persze, reméljük, hogy addigra már rendben lesz a módce, az egész informatikai rendszer is. Remény, reménykedjünk ebben, ebben csak reménykedni lehet. Tehát akkor október 25, 17 óra még egyszer, és még egyszer köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, jelentéstevőknek a munkáját. És most pedig lezárjuk a nyílt ülésünket, és kérem, hogy mindazok, akik nem parlamenti képviselők, tehát a különböző vendégeket kérem, hogy hagyják el a termet, mert mostantól zárt ajtók mögött fogunk dolgozni.